Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket, elkezdenénk a mai ülésünket. Kérem szépen, hogy a magánbeszélgetéseket most hagyják abba. Az első napi rendi pontunk igen, mai napon én fogok elnökölni. Igen, mai napon én fogok elnökölni, úr. Mam przyjemność przewodniczyć dzisiaj. Pan przewodniczący Leinen jest z wizytą. Nagy örömömre szolgál, hogy ma én elnökölhetek. Leinen úr ugyanis hivatalos látogatást tesz Barcelonában. Az egyes napirendi pontunk magának a napirendnek az elfogadása. Mindenkinek megvan a fordítás, rendben. A napirend. Vannak-e ehhez hozzászólások, amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük. A második az elnök közleményei. Ma délután meghallgatásra kerül sor, mégpedig a balti tenger ökológiai állapotáról délután három órakor itt a szakbizottságunkban. A klímaváltozási szeminárium és a CO2 kívüli egyéb kibocsátásokkal foglalkozó szeminárium július 12-én lesz megtartva 4 órától. A szemináriumokat Zíber úr és Skilakakis úr szervezi. a május 12-i ülésünk jegyzőkönyve, ha nincsenek, nincsenek hozzászólások, akkor elfogadottnak tekintjük, és akkor folytassuk a szavazással. Megkérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyát. hatékony nyersanyagpolitika Európa számára. Mindenkinek megvan a szavazó kártyája, akkor kezdjük meg a szavazást. A konszolidált módosítók közül az egyes mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második konszolidált módosító el, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító az egyes bekezdésről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 25-12 arányban elfogadtuk. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Elfogadva. A hetes módosító mellett, a hetes módosítóról szavazunk mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellett ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 18-23 arányban. 13-as módosító mellette ellene úgy látom, hogy elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 mellette, 19 ellene, tehát elfogadtuk. Akkor folytassuk a 21-es módosítóval, a kettes bekezdés. Gardini, Grosztet és Berlato képviselők módosítója mellett ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkilences módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk 24 mellette 16 ellen szavazattal. A következő oldalon a 29-es módosító következik. A 3-as bekezdés 29-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Harmincas, 3A bekezdés mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 25 mellette, 16 ellene. Tehát elfogadtuk. 31-es módosító az elnök helyesbíti magát. A 33-assal folytatjuk a négyes bekezdésre vonatkozóan. Részenként, első rész, tehát a 33-as módosító első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész. Még mindig a 33-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 17-en ellene, tehát elfogadtuk. Szerűen. 39-es, módosító 4A bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25-15 arányban elfogadtuk. A következő oldalon folytatjuk a 47-es módosítóval. Az 5A bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 24-20 arányban elfogad, ö, elutasítottuk két tartózkodással. 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ötvenkilences módosító, a hetes bekezdés mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Poprawka 58 w dwóch 58-as módosító két részben. Első rész mellette ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, a második részről szavazunk, az 58-as módosító második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57-es módosító mellett ellene tartózkodás, elutasítva. Hatvankettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 64-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellett, itt két részben szavazunk, 61-es módosító első része mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, a 61-es mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-14 arányban elfogadtuk. 63-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 60-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 25-17 arányban elfogadtuk. Ötvenhatos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 66-os módosító mellett ellene tartózkodás. Lange asszony. de rapporteur Köszönöm, visszavonom a 67-es módosítást, mivel a az előadó és az árnyék előadó bölcsen úgy döntött, hogy ez nem tartozik a hatály alá, és mint a bizottság egyszerű tagja, ezt nem tudom ellenezni. Sajnálom, hogy az egyes kompromisszumos módosítás konkrét intézkedéseket nem irányoz elő a bizottság számára. Konkrét intézkedések tennék lehetővé a foszfátfogyasztás csökkentését, ez szolgálná a környezetet is konkrét intézkedésről lenne szó, de természetesen nem tudok szembe szállni a az előadó és az árnyék előadó bölcsességével, így visszavonom ezt a módosítást, és remélem, hogy egy más alkalommal ezt a témát felvethetem. Oui. On a déjà voté sur le, on a déjà voté, c'était positif. Oui. Więc wycofujemy poprawkę mm, koleżanki. Nos, tehát akkor ezt a módosítót visszavonták, a 67-esről van szó, és reméljük, mint ahogy említette a kolléganő, a jövőben erre a kérdésre vissza tudunk majd térni. Most a stratégiáról szavazunk. A 68-as módosító következik, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatvan kilences mellett ellene tartózkodás elutasítva. 70-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt egyenlő arányban érkeztek szavazatok, tehát elutasítottuk. 22-22. 72-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 73-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27 mellette, 15-en ellene két tartózkodással elfogadtuk. 74-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 78-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, Hetvenhetes módosító 77-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott akkor lezárom a szavazást. 23 mellette, 21 ellene elfogadtuk. A 80-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 23 mellette, 20 ellene, elfogadtuk. 81-es módosító és a 82-es, mert a kettő azonos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellett 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva illetve ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva nagy többséggel. ötös mellett ellene tartózkodás, elfogadva. Nyolcvanhatos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 87, 88 és 90, 89 és 90-es, ezek azonosak, tehát együtt szavazunk mellette, ellene, elutasítva. Kilencvenhármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kilencvenötös módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellett ellene, tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. És most elektronikusan szavazunk a véleménytervezet egészéről módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és akkor ezt elfogadtuk. 42 szavazattal, két ellenszavazattal gratulálunk az előadónak. Ah, co jest następne? To jest koniec głosowań.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 Eh, Aldel, ah oui. Qui, euh, qui, qui d'abord La commission Non, d'abord Madame Grostet est permanente. Pour bien reçu Madame euh, ah. Fanny Grostet. Tito. Era czytamy tytuł punktu. Tak jest. To jest Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. Most pedig a következő pont, mint megismétli az elnök úr franciául, most visszatér lengyelre. Az ötös pont, szóbeli kérdés, 2011 per 03, François Grosztet, Antonia Parvanova, Michael Cashman, az EU hív AIDS-re adandó globális válaszára vonatkozó szóbeli kérdést igénylő kérdés. Először Grosztet asszonynak adom meg a szót, aztán Párvanova asszonynak, majd pedig Kesmen úrnak. Grosztet asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr kedves kollégákat hagyj emlékeztessem arra, hogy 2009-ben az Európai Bizottság egy közleményt tett közzé, amely a hív AIDS elleni harcra vonatkozott 2009-től 13-ig az Európai Unióban és szomszédos országokban. Három fő kérdést kezelt a, ebben a bizottság, a megelőzés és a tesztelés illetve a kezelés. Na most a külön kiírt a jelentést a prioritást élvező régiókra, a kiemelt régiókra. Márpedig mit is észlelünk manapság azt, hogy a fertőzések az uniós országokban, illetve a szomszédos országokban továbbra se csökkennek megszülettek a becsülések, meg a, a számok, a számadatok, a beszélések az Európai Unió Betegség Megelőzési és Járványügyi Központról. 30%-a a pozitív, a HIV pozitív személyeknek nem kerül feltárása, nem ismertek ők, bár pedig ezek a személyek három és, másfél, három és félszer nagyobb kockázatot jelentenek a HIV vírusnak a továbbadásában. A szeropozitív, a pozitív HIV fertőzésű személyeket, ha gyógyítják és túlságosan későn következik be ez a kezelés, és gyakorlatilag olyan súlyos állapotba jutnak, amikor már sokkal kevésbé hatékony a gyógyítású. születtek egyéb tanulmányok is, amelyek lehetővé teszik, hogy újra gondoljuk azt a stratégiát, amelyet kialakítottuk a hív éjsz elleni fellépésre. Például kimutatták azt, hogy a, ez a hív pozitív személy, aki antiretrovirális gyógyszereket szed, ha csak későn veszi be ezeket a ö, gyógyszereket, akkor sokkal nagyobb a kockázata, hogy továbbadja a vírust, mint hogyha ezt korábban kezdi. Ha ö, túlságosan későn kezdi el szedni, 96%-ban nagyobb az esélye annak, hogy továbbadja a fertőzést. A me- úgy védjük, hogy a felépésünket, akár csak az etek felépését tovább kell támogatni azért, hogy a hívét ellen harcoljunk, és hogy az eddigi végzett befektetések igazi haszonnal kecsegtessenek megfogalmaztuk a kérdésünket a bizottság felé, mint hogy közelítjük a fél idős áttekintését a cselekvési tervnek. Az Európai Bizottság képes-e arra, hogy bemutassa a számunkra, milyen fejlemények következtek be, mennyi, mekkorák az előre lépések, és hogyan sikerült az ECDC-nek a javaslatait beépíteni a hív AIDS feltárása tekintetében. Az ajánlásokat már 2010. decemberében közzé tették. Az Európai Bizottság szándékozik-e aktualizálni a stratégiát az Európai Unióban, figyelembe véve ezen új információkat, az új adatokat, akár az Unióra vonatkozóan, akár pedig a szomszédos országokra vonatkozóan, ami pedig a megelőzést illeti, illetve a diagnózisokhoz való hozzáférést, illetve a tesztelést kívánna ezek témákban is elébe menni a dolgoknak, előre lépni figyelembe véve azt, hogy New Yorkban június 8-a és 10-e között 2011-ben tartották a magas szintű szakértőknek a munkaülését, és gyakorlatilag ez volt a tízes évfordulója az egy korábbi fellépésének az ebben a témában. Szóval mindenek a fényében hogyan kíván a bizottság tovább lépni az Unióban, a szomszédos országban, illetve egy bővebb értelmezésben a hív éc elleni harcban hogyan szándékozik fellépni. Ez az a kérdés, amelyet javaslunk feltenni a bizottságnak a kollégáimmal, mégpedig Antonia Parvanova, illetve Mesert Kamnak a segítségével. Köszönöm, Grosztet asszony. Most pedig átadom a szót Antonia Parvanova asszonynak.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 ők is potenciálisan érintettek lehetnek. Hát... Gosz. Köszönöm. Ne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor tovább lépünk. És az Európai Bizottság képviselőinek adjuk meg a szót, Huber úrnak és Száten úrnak. Huber úr, aki az egészségügyi főigazgatóságot kicsit. Az Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani az Európai Parlament ezen szakbizottságának azért, hogy ezt a napirendi pontot vitatja. Igen, aktuális kérdésről volt szó, hiszen most volt New Yorkban a magas szintű ülés, és a stratégiát már másfél éve folytatjuk. Két szakpolitikát folytatunk a hiv AIDS elleni küzdelem jegyében. Az egyik a szomszédos országokra terjedik, a másik pedig a globális válaszra terjed ki. Itt a célok között és a két program között szoros koordináció van. Ami a HIV AIDS elleni küzdelmet illeti az EU-ban és a szomszédos országokban, mint elhangzott, ez a program a prevencióra, megelőzésre összpontosít a tesztelés, a kezelés, gondozásra, és a legnagyobb kockázatnak kitett lakosságra összpontosít a civil társadalomra és a civil társadalom bevonására, és a tagállamok közeműködésére mindenütt Európában. Ezen az alapon adatokat gyűjtünk, monitorozzuk a helyzetet Európa egészében. Ami pedig a specifikus kérdést illeti, amelyet nekünk feltettek. Másfél év telt el a stratégia megvalósításának kezdete óta, és az ECDC-t, Európai Beszeg Megelőzés és Járványvédelmi Központot arra kértük, hogy keret programot gondozzon, dolgozzon ki az EU és a szomszédos országok vonatkozásában. Ez kiegészítés jelent, tehát más helyről is jelentéseket kapunk a UNAIDS-től és a monitorozás segítségével is adatokat gyűjtünk. Ez rámutat az egyenlőtlenségekre, az okmányok nélkül érkező migránsokra többek között. Az elmondhatom, hogy most eh, hivatalos eh, félidős eh, értékelés nincsen, de az említett központtal az első monitorozási jelentést sikerült megjelentetni a Dublini nyilatkozat alapján, és ez átfogó képet ad a tagállamokról. Igen hatékony koordinációs mechanizmusaink vannak a tagállamokkal, különböző érintett felekkel, szervezetekkel, és a civil társadalmat is mozgosítjuk egy civil társadalmi fórumon keresztül. Sikerült hálózatot létrehozni, főként a civil társadalom és a kutatók körében. Itt a tesztelés előmozdítása az egyik cél. Ami az ECDC tesztjét illeti, ez az egyik eredmény a stratégián, stratégián belül. A tesztelési politikát a tagállamok szintjén szorgalmazzuk, és ezeket rendszeresen áttekintjük. A jövő héten lesz egy erre vonatkozó összejövetel, és az ECDC természetesen értékeli az iránymutatók végrehajtását a következő években is. Ami a stratégia aktualizálását illeti, úgy érezzük, hogy ami a végrehajtást illeti a stratégia fő céljai továbbra is érvényben maradnak, és itt nincs szükség alapvető aktualizálásra. Mégis azért a cselekvési terben benne szerepel a folyamatos monitorozás, és amikor hivatalos, formális aktualizálásra szükség van, akkor ez meg is történik, de természetesen ezt előtte meg fogjuk tárgyalni a tagállamokkal, a civil társadalommal és a szomszédos országokkal, az érintett felekkel. Mint mondtam, a prevenció, a diagnózishoz való hozzáférés, ez a legfontosabb része a stratégiának. Egyébként két koordinációs stratégiát vezettünk be, mind a kettő kiegészíti egymást, és a specifikus földrajzi helyzethez érintkezik. A stratégiát a prioritások, cselekvések hatják át, amelyek egymással összefüggnek. Ez politikai és a bizottság szolgáltatási szintjére is kiterjed. A különböző főigazgatóságok Például a fejlesztési, együttműködési főigazgatóság is érintett és jelen van. Az EU szakpolitikát illetően a legfontosabb dolgok a nyilatkozatban szerepelnek, amelyet a New Yorki magas szintű ülésen adtunk ki. Egyébként politikai nyilatkozatot is kidolgoztak ott, ezt az EU támogatja. A bizottság koordinálja a HIV-AIDS ellenes politikát. A fő cél, hogy egyetemesen az egész világon elérjük a prevenció lehetőségét, és kövessük a 2015-ös célokat. A koordinációs szakpolitika nagy figyelmet fordít a közös megközelítésre és az emberi jogi alapú hozzá állásra, valamint a nemek közötti egyenlőtlenséggel is foglalkozik. E, köszönöm szépen. Szatán úr. Pérez Cortines chciała zabrać volt. Gutierrez asszony kér szót. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, azt hiszem, hogy fontos kérdéssel foglalkoztunk, és így lesz ez a későbbiekben is. Ugyanakkor azt mondanám, hogy nagyon bürokratikusan közeljük meg ezt a kérdést. Spanyolországban mit észlelünk? Azt, hogy a, az AIDS nagyon elterjedt a fiatalok körében különösképpen, egészen aggasztó mértékben. a húgom, Millet már a évek óta harcol az éjsz elleni fellépésnek a területén, máskülönben saját fia is elhaláloztatott ebben a szörnyűséges betegségben mit csinálnak? Azt teszik, hogy az utcán megszólítanak fiatalokat, és a megelőzésről beszélnek nekik. Márpedig az a helyzet, amelyet ő felvázolt nekem, egészen másként alakít, másként fest, mint amiről itt most hallottunk. Gyakorlatilag a fiatalok mit csinálnak? Egyszerűen csak az, hogy a szép éjszaka után beveszik a másnapi gyógyszert, és úgy gondolják, hogy minden megoldódott. A dologra nem kellően figyelnek oszal, nem szólítja az meg olyan mértékben, ahogy az be kellene következzen. Mit is mondanak az utca emberei? Egészen mást, mint az, ami megfogalmazódik a kormány stratégiában. A kormány pedig statisztikákkal áll elő. Nem kell más csinálni, ki kell menni az utcára, és ott kell ö, megvizsgálni, meghallgatni, hogy mi történik, és azt mondanám, hogy a forrásnál kell kezelni minden problémát, ezt is. Köszönöm szépen, hogy ilyen kérdés felmerült a bizottság felé, mert számom engem ez rendkívüli módon akaszt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erik Szátán úrnak, a bizottság részéről adom meg most a szót. Monsieur Szátán. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kapok. a fejlesztési együttműködési főgazgatósághoz tartozom részemről, úgyhogy konkrétan ezzel a kérdéssel nem tudok úgy foglalkozni, hogy egy tagállami megközelítést világítsak meg adott esetben Spanyolországnak a álláspontját a témában. Viszont azt el tudom mondani, hogy én napról napra a fejlődő országokkal foglalkozom, ahol szintén felmerül ugyanaz az égető kérdés. Nevezetesen az, hogy elválik a két világ, a bürokrácia világa, az általános politikai nyilatkozatoknak a világa és a hét hétköznapi valóság. Azt észleljük, hogy a kapcsolatot ugyanakkor próbáljuk fenntartani a civil társadalom képviselőivel, akik emlékeztetnek minket arról, arra, hogy mi is a valóságban az éjsz. Mit jelent ez a hétköznapokban? Mit jelent az, hogy az ellátásokhoz való hozzáférés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a megelőzéshez való hozzájutás? Ezt lett volna hozzá szólásom. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Alors, je donne parole. Köszönöm szépen, Satan úr. Most pedig megadom a szót François Grosztetnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért tettem újra szót, mert Krisztina Gutierrez kolléganőnknek a hozzászólás különösképpen fontos. Még akkor is, hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Bizottság megtesz mindent a maga részéről ebben a kérdéskörben, arra jutunk, hogy ott van a szubziditásnak az igénye, szükségessége, nélkülözhetetlen, hogy a tagállamok a saját szintükön fellépjenek. Tény és való, hogy az embernek az az érzése kisé, hogy ez a kérdéskör már évek óta itt van előttünk, és kezeljük is, de hát időnként elveszítjük a kitartásunkat, adott esetben nem vagyunk ellen éberek, nem jutunk oda, hogy a fellépése napról napra szükség van. Az imént az Európai Bizottságnak a képviselője jelezte a migránsokkal kapcsolatos kérdéseket. Valóban migránsból nagyon sok van az Európai Unióban, és hát az ő vonatkozásukban felmerül a kérdés e, az ellenőrzésnek, a kezelésnek, a fertőzésnek. Azt kérdezném, hogy ezzel a körrel kapcsolatosan a tagállamoknak adott, adtak-e irány, elveket, irány vonalakat az Európai Bizottság részéről? Ez lett volna a kérdésem. Pan Michael Huber, pan Huber úr, kíván-e válaszolni? Köszönöm szépen. Igen, ezek eh, nagyon fontos kérdések, különösen, hogy eh, milyen kapcsolatot tartunk fenn a civil társadalommal. Én megjegyeztem, hogy a civil társadalommal kapcsolatosan egy fórumot eh, szervezünk. Ugyan korlátozott eszközökkel rendelkezünk, minden esetre igyekszünk hálózatokat mobilizálni, és minél inkább bevonni a civil társadalmat a hiv kapcsolatos problémakörbe különös tekintettel eh, annak érdekében, hogy a valóság talaján maradjunk, a valósággal megőrizzük a kapcsolatot, ami a bevándorlókat illeti. Ezzel a kérdéssel az ECDC útmutatása is foglalkozik, ami a kockázati csoportokat illeti, és konkrét munkát is kezdett az ECDC a bevándorlással illetve az azzal összefüggő egészségügyi kérdésekkel kapcsolatosan. Tehát ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok számára, amelyeket a tagállamoknak bele, be kéne tartani, figyelembe kéne venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kívánna még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, akkor megköszönöm a bizottság képviselőinek a részvételét, és folytassuk a következő napi rendi pontunkkal. Az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. Hetes napi rendi pont. Przechodzimy do punktu szóstego. Elnézést, mondja az elnök úr, a hatos napi rendi pont következik. Szóbeli kérdés. A... Az a Westlund Szóbeli kérdése a finn és svéd halászati termékek dioxin tartalmáról. Westlund asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a szakbizottságban mindenki pontosan tudja, hogy a dioxin az egyik legveszélyesebb anyag, és éppen ezért nagyon szigorú szabályok ért érvényesülnek az európai piacon olyan termékek vonatkozásában, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak dioxint. Finország és Svédország derogációt kapott a balti tengerből kifolgott egyébként mérgező anyagot tartalmazó halak értékesítése tekintetében. Amikor ezt a derogációt megítélték, akkor ezt azzal a kikötéssel kapta a két ország, hogy megfelelően tájékoztassák a fogyasztókat, illetve hogy az ilyen haltermékeket nem exportálhatják. Az EFSA svéd megfelelője, tehát a megfelelő hatóság feladata, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, ugyanakkor viszont a közvéleménynek csak 17%-a van tudatában annak, hogy ez a, ezek a haltermékek károsak lehetnek elsősorban anyák és tehát várandós anyák és kisgyermekek esetében. És mindössze a családok, a gyermekes családok 7%-a tudja, hogy a szabályok a balti tengerből kifogott heringre is vonatkozott. Ez egy olyan termék, amit általában nagy mennyiségben fogyaszt a lakosság Svédországban. Több ezer gyermek és várandós anya túlzott mennyiségben fogyaszt ilyen hal termékeket, miközben a derogáció fenntartását kéri Svédország. A svéd hatóságok azonban mulasztottak, és az ipar sem tartja be ezeket a szabályokat. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság hogyan követi nyomon az eseményeket, mi a véleménye, és hogyan kíván reagálni arra, hogy ilyen nagy dioxin tartalmú heringet fogyaszt a lakosság. Ami pedig az exporttilalmat illeti, az ennek követését, követéséért felelős illetékesek mennyiben járnak el helyesen a bizottság véleménye szerint, illetve milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen termékek ne jussanak például a francia piacra. Az úgynevezett erjesztett hering esetében különösen nagy a veszély, hiszen a várandós anyák és gyermekek nagy mennyiségben fogyasztanak ebből a termékből, tehát lehet, hogy szigorúbb szabályokra lenne szükség az erjesztett hering esetében szemben más hering termékekkel. És mint ahogy említettem, némi korlátozást lehetne bevezetni, illetve enyhébb korlátozást lehetne bevezetni az erjesztett hering tekintetében, hiszen ez egy hagyományos étel Svédországban. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság képviseletében Flor és Eszcsetter kollégáknak adom meg a szót, illetve néhány képviselő is jelentkezik, Bérend asszony. Én csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy majd szeretnék szólni, de először nyilván a bizottságot hallgassuk meg. Kérem, akkor emeljék fel a kezüket mindazok, akik hozzá kívánnak szólni. hogy feljegyezhessük a nevüket. Rozpoczynamy w tej chwili, przedstawiam... Most pedig szeretném Flód úrnak átadni a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! A dioxin 2002 óta a dioxin és a PETB maximális szintje szabályozva van. Jelezték, hogy, a, hogy Finnországban, hogy, vagyis arról van szó, hogy Finnországban és Svédországban időleges derogációt kaptak a kifogott halra vonatkozó maximális dioxin szint illetően. Ezt a derogációt akkor adtuk, miután Finország és Svédország demonstrálta azt, hogy a feltételeknek meg tud felelni, és hogy ez a dioxin szint nem fogja veszélyeztetni az emberi egészséget, valamint azt is, hogy a fogyasztókat teljes mértékben tájékoztassák a táplálkozási ajánlásokkal kapcsolatosan, az intézkedéseket pedig úgy kell végrehajtani, hogy a nem megfelelő halászati termékeket ne exportálják Finországon kívül, valamint a PCB-k és a dioxin szintje azon halak esetében, amelyet a balti tengerből halásznak ki, bizonyos szintet ne haladjon meg. 2005-ben volt egy inspekció, állategészségügyi ellenőrzés, és az volt a megállapítás, hogy a bizonyítékok alapján megfelelően működik a rendszer. A bizottság túl sok jelentést nem kapott a svéd élelmiszer hatóságtól, és arról sem kapott tájékoztatást, hogy a feltételeknek nem tennének eleget. Az állategészségügyi hatóság arra sem kapott bizonyítékot, hogy ezeket a szárucikeket exportálnák Finországon és Svédországon kívülre. A bizottság egyébként a, közben a beszerzett adatok alapján egy tervet készít a hatékonyság javítására. Oda kell figyelni a balti tengerből származó halakra a tagállamoknak, és a megfelelő kontrollokat el kell végezniük, de korai előrejelzés, értesítés még nem történt mindez idáig arra vonatkozóan, hogy Svédország és Finnország olyan halakat a piacra, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. Svédország és Finnország nevében a derogáció nem jelenti azt, hogy ez a két ország nem dobhatja piacra ezeket a halakat a belső piacon, vagyis a hazai piacon kívül, viszont arra figyelnie kell, hogy az EU joganyagnak megfeleljenek ezek a hallászati termékek a szennyezést, szennyeződést illetően. Ez év végén fog az időleges derogáció lejárni. A helyzet javult, de azért még van itt probléma, mert a dioxinok és a PCB-k igen makacs szennyező anyagok. 2012 utánra vonatkozó időszakra egy balti tengeri munkacsoportot hoznak létre, és ebben az összes balti tengeri szakértő részt vesz. Az ülésükön különböző opciókat vettek figyelembe, és az volt a következtetés a munkacsoportnak, hogy csak néhány vadon élő termék esetében fogják a szigorú feltételek mellett meghosszabbítani ezt a derogációt, például a herring esetében, stb. A szigorú feltételeket, ezek betartását a bizottság ellenőrizni fogja, és egyébként az élelmiszer ügyi és állategészségügyi hivatal ellenőrzést fog folytatni az említett tagállamok esetében, és azt is megnézi a többi balti állam esetében, hogy az általános dioxin jogszabályoknak eleget tesznek-e. A bizottság mindenképpen magas szintű fogyasztói védelmet kíván biztosítani. A balti tenger vonatkozásában egyébként arra is odafigyel, hogy a az állományt, hagyományos állományt megőrizzék. Köszönöm szépen. Több kollega jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Fölolvasom a hozzászólók listáját most. Pani Morkunajte Radvil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofia Okoni, Satu Hassi, mm, pani Marit Paulsen, François Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Morát Bild. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örültem, amikor azt hallottam a bizottságtól, hogy magas szintű dioxin szennyezés a Bati tenger térségében nem veszélyes az emberi egészségre. A svéd fogyasztók számára ez nem probléma. Svédországban az utóbbi időben, években a dioxin szintet sikerült csökkenteni. A balti tengerben nem magasabb ez, mint másút. Az a helyzet, hogy a napi adag fele, az napi engedélyezett adag fele felének felelez meg. Európa a helyi hagyományok tiszteletben tartására épül, a nemzeti hagyományok tiszteletben tartására. Mi mások vagyunk. Azok, akik Svédország bizonyos régióiban laknak, azoknak nagyon fontos, hogy ezt tegyék. Egyébként, hogyha ezt betiltanák, akkor Ez olyan dolog, amit lehet, hogy meg kell nyitni a külvilág számára, de ez nekünk mindenképpen hagyomány. Valószínű, hogy itt a, minős, a mennyiség számít. A svédek ebből nagyon keveset tesznek ebből a fajta heringből. Egyébként tudományos bizonyítékok vannak mindenre, tehát hogy ez mennyire veszélyes vagy nem. Többször elmondtam már itt, hogy igen fontos, hogy szabad választás lehetőségét meghagyjuk a fogyasztó számára. Nem szabad, hogy felülről lefelé irányuló döntések szülessenek arra vonatkozóan, hogy mit tehetnek az emberek és mit nem. A jó tékoztatásra van itt szükség. A svéd kormány nagyon jól megcsinálta ezt, vagy csinálta, mert tájékoztatja a fogyasztókat, az anyákat, a gyermekeket arra vonatkozóan, hogy mennyi dioxint vehetnek magukhoz de tiszteletbe kell tartani az emberek választását, vagyis, hogy azt egyenek, amit akarnak. Egy tanulmány megmutatta, hogy nem volt export ezen típusú hering termék esetében. Svédország betartotta azokat a szigorú feltételeket, amelyeket számára szabtak. Szeretem volna feltenni egy kérdést. A bizottságnak folytatnia kell az elkezdett, megkezdett munkát, és figyelembe kell vennie azt is, hogy ott halászok is működnek. Nem szabad itt naívnak lenni, Tudjuk, hogy a hallgazdaságok nem tudnak megmaradni, hogyha a legfontosabb terméket elveszik tőlük, halászati terméket. Ez a balti államokban is, vagy nem csak Svédországban? Köszönöm. Köszönöm szépen Gracebilt asszonynak, és Glenis Wilmot asszony kap most szót. Köszönöm szépen. Először is itt valójában nem a heringről beszélünk, hanem a lazacról. Ez egyfajta vörös posztó számomra. Tehát a lazacról beszélünk, és ez tudom, hogy hagyományos egy, egyfajta svéd hagyomány, hogy szennyezett halat fogyasztanak. A gyermekeknek pusztán elegendő háromszor halat fogyasztani, hogy meghaladja a szervezetükbe bevitt dioxin szint a megengedettet. Svédországnak elvben tájékoztatnia kell a fogyasztót, ugyanakkor viszont ez megkérdőjelezhető, hiszen a lakosságnak összesen 17%-a van tisztában ezzel a határértékkel. Tehát nem tudom, hogy nem kéne javítani a tájékoztatáson, hogy az emberek eldönthessék, hogy mennyi és milyen halat fogyasztanak. A bizottságot kérdezem, hogy nem tartja-e szükségesnek, hogy egyfajta tanulmány készüljön arról, hogy milyen tájékoztatást kapnak a fogyasztók, és elegendőnek tartja-e, hogy a lakosságnak összesen 17%-a ismeri a határértéket, illetve mennyire tartja megfelelőnek ezt a derogációt Svédország és Finnország esetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Murkunaite asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Valóban rengeteg információ, nyilvános információ áll rendelkezésre a balti tengerből kifogott halak mérgező anyagtartalmáról, és az is világos, hogy rengeteg manipulációra kerül sor ezekkel az információkkal. Az itt elhangzott vélemény nevezetesen, hogy a fogyasztóknak csak 17%-a tájékozott, illetve 70%-a nem tájékozott a balti tengerből kifogott halak mérgező anyag jogokról szerintem mindenféleképpen szükségesé teszi, hogy objektív és kiegyensúlyozott információt kell eljutatni a fogyasztókhoz. Nálunk is kétszer előfordult már, hogy a a tőkehal esetében a dioxin koncentráció meghaladja a megengedett tettet, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy a monitorozás tekintetében vannak-e bármiféle jelzések vagy tendenciák arra vonatkozóan, hogy emelkedik a dioxin tartalma a balti tengeri halaknak, és a balti tenger ökológiai állapotáról a nap későbbi szakaszában majd meghallgatást fogunk tartani, és van-e arra vonatkozóan bizonyíték, hogy a balti tengerben a szennyeződés igen aggasztó mértékben megemelkedett, illetve e tekintetben milyen megfelelő lépéseket kíván tenni a bizottság a helyzet érdekében. Köszönöm szépen! Roth Bérend asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jól ismert tény és titok, hogy engem különösen érdekel az élelmiszerek dioxin tartalma különösen a halliszt tekintetében, amit takarmányozásra használnak fel. Hosszabb ideje agasztó a helyzet. És most EP képviselőként azt hiszem, hogy el kell mondani, hogy valóban a svéd hatóságok szuverén joga, hogy mérgezze a lakosságot. Ezt nem kérdőjelezhetjük meg. Tudom, hogy a szakbizottságunk ülését interneten közvetítik, tehát ez bárki nyomon követheti, vagy figyelemmel kísérheti. Ugyanakkor a bizottságnak nincs joga hogy megengedje, hogy az Európai Uniós polgárok többi polgárt mérgezni hagyja a dioxin egyértelműen nyilvánvalóan mérgező anyag, és a balti tengeri hal esetében a határértéket igencsak megközelítjük. Hogyan lehet azt megengedni, kérdezem a bizottságtól, hogy két tagállam esetében magasabb határértéket engedélyez az összes haltermék esetében, és nem csak az erjesztett hering esetében. Engem nem zavar, hogy kivételt alkalmazzunk az erjesztett hering esetében, amennyiben ezt megfelelően címkézik, illetve a címkén megfelelő tájékoztatást tüntetnek fel gyermekek és anyák esetében. A bizottság képviselője igen érdekesen reagált Westlund asszony na- naivitásra, amit én nem tartok naivitásra, ami a többi hering terméket illeti. Nem csak az erjesztett heringről beszélünk, hanem mindenféle más hering féléről is, amit meghatározott méret fölött kifognak. És ez érvényes Svédországra, Németországra és más érintett országra eset is. A bizottság hogyan tud egyáltalán gondolni arra, hogy ezt a derogációt meghosszabbítja? Szerintem ez teljesen nevetséges, és ez nagy vihart kavar. Itt nem lehet pusztán a helyi hagyományokra hivatkozni, ezt mi is tiszteletben tartjuk, ha akár erjesztett heringről, vagy bármilyen egyéb hal termékről van szó. Szóval ezt tiszteletben tartjuk, a termékcímkén ezt így jelöljük. De ez másra nem vonatkozhat, és én mindenféleképpen fellépek azzal szemben, hogy ezt a derogációt ilyen általános jelleggel meghosszabbítsuk. És a svéd kollégát kérdezem, nem tartja el naívnak azt, hogy a kifogott halat a tagállamban fogyasztják csak, Európa többi részében is kénytelenek vagyunk mérgezett vagy, vagy szennyezett heringet és egyéb halterméket például Franciaországban is fogyasztani. Ezt azt hiszem, hogy egyértelműen le kell szögeznünk. A FAO, az FAO, az ENSZ élelmezésügyi szervezete 2005-ben ellenőrizte a helyzetet. Említett egy dolgot, ami nagyon jól hangzott angolul, és lehet, hogy németül még egyértelmű lenne. Tehát az ellenőrzési rendszer hiányosságai tárták fel, így hangzott el. Ez nevezetesen azt jelenti, hogy az ellenőrzési rendszer nem működik. Ezt eufemisztikusan lehet így illetni, a lényeg az, hogy a svéd szennyezett haltermékek, illetve a finn szennyezett haltermékek máshova is eljutnak Európában. Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Hány embert akarnak erre ráállítani? A jelenlegi helyzet elfogadhatatlan. És itt nem arról beszélünk, hogy egy picikét meghaladja a szennyező anyag a határértéket, hanem itt arról van szó, hogy a dioxin egy halálos hatóanyag, és ha csak néhány alkalommal fogyasztanak ilyen terméket gyermekek, akkor már komoly veszélyt jelent ez számukra. Ez egy közvetlen karcinogén anyag. Miről beszélünk? Szerintem potrányos, hogy a bizottság egyáltalán arra gondol, hogy egy balti munkacsoport ezt vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy akkor mindenki úgy mérgezi a saját állampolgárait, ahogy akarja. Ha ilyen opportunista politikákat akarunk, akkor ezt nevezzük nevén. És akkor ezt eh, hozzuk így nyilvánosságra, hogy Európa nem csak a pénzügyi válsággal nem tud megbirkózni, hanem egyéb válságokkal sem. Ez szerintem egy elégtelen hozzáárás és egyértelmű jel, jele annak, hogy a bizottság ezt a szégyenletes derogációt, ami idén évvégén lejárna, fenn akarja tartani. Dziękuję bardzo, koleżanko. Köszönöm szépen, kedves kolléganő, Rodbend asszony. Úgy veszem, hogy ez a kérdés a kollégáknak szól. Svédország beli kollégáknak szeretne válaszolni? Köszönöm szépen, elnök úr. Sokkolt engem ez a populista írv, amelyet a szociáldemokraták adtak elő. Itt a félelemkeltés, ez nem megfelelő, itt a tudományos eredményekre kell hagyatkozni, és most itt a svéd kormányt vádolják azzal, hogy a saját állampolgárait mérgezzék. Hogyha Svédországban az az utcán az embereket megkérdeznék, ez demokratikus ország, az emberek ezzel egyetértenek, vagyis azzal, hogy ez hagyományos termékünk, és nálunk az emberek talán még jobban tudatában vannak a környezetvédelem szükségének, mint más országban, és nálunk sokkal egészségesebb ételt esznek ez a lakosság nálunk igen környezetbarát, igen, de szeretnénk a fermentált erjesztett hering esetében derogációt kapni, erről van szó. Köszönöm, elnök, köszönöm. Most pedig Kársléder úrnak adom meg a szót. Ja, tack. Jag tycker det är lite konstigt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a fura, hogy Bit kollégánk azt mondja, hogy Veszlunk kollega naív. De hát a tudományból kell kiindulnunk, a tudományos eredményekből, illetve a svéd egészségügyi hatósági vizsgálatok eredményéből. Ezek nagyon világosak. Átlagban egy svéd család helyi halász, halászatú heringből évente 24-szer táplálkozik. az 12-szer többet fogyasztanak mint ami biztonságos lenne egészségügyi szempontból. Tehát innét már ugye nem naivitásról van szó, hanem populizmusról van szó, akkor, amikor azt mondják, hogy károsítja az egészségügyet. Persze, hogy károsítja ez az egészségügyet. Nem, hát nem naivitásról van szó az, hogyha komolyan veszük az egészségünket. 87%-a a svédeknek tökéletesen ismeri azt, hogy mi is a magas tartalmú dioxin tartalmú halnak a fogyasztását. És hát gondoljuk azokra a családok, akiknek több gyereke van, megvan nekik a kellő forrásuk ahhoz, hogy olyan módon táplálkozzanak, amely biztosíthatja az egészséges táplálkozást ha azt szeretnénk elérni, hogy csökkenjen az étkezésben a dioxin tartam, akkor ez egy nagyon bonyolult megoldást kívánna a családok többsége számára. A halászatoknak a döntő többsége eltűnne, és hogyha ez a delegáció megszűnne, akkor a dolgok rendkívül negatívan alakulnának. Vigyázzunk a következményekre, mondanám, és mondom is, 35 millió koronányi őről van szó, tehát hatalmas összege ez, ha euróba átszámítjuk, mégpedig 3,7 millió eurónyit tesz ez ki. 80-90 százaléka az atlanti óceánból kihalászott halnak teljesen rendes minőségű. Itt gondoljunk az északi, a higa szintén halászott halakra, és 17 centiméternél tölt centiméteres, meg egyéb viszonylatokban is rigánál, tehát hát nagyon jók ezek a, a halak, ezeket lehet fogyasztani, semmi gond. Tehát azt mondanám, hogy a derogációt fel kellene tartani, fel, meg tehető ez, és kívánatos is, ugyanígy a az erjesztett hering esetében. Engem nem zavar, hogy ilyet fogyasztok, de vigyázat mindössze 9 százaléka a svéd lakosságnak fogyaszt egynél többször erjesztett heringet. 84 százaléka a családoknak, ahol gyerek is van, soha nem fogyaszt ilyet, és a, sem a gyermekek különben sem a szülők. Meg kell találni az egyensúlyt a helyi kultúrák, a helyi hagyományok között, és a élelmezési hagyományok között, és a egészségügyi szempontok között. A derogációnak az az érdekesege, hogy gyakorlatilag meg tudjuk oldani a 17 cm-es kérdéskört. Természetesen vannak olyan növezetek, amelyek a halászatból élnek szinte kizárólagosan. 35 millió korona, ez megfirazítható lenne más úton, módon is. Hogyha 3,5 millió euró veszteség következne be, akkor akkor ennek meg kellene találni az ellentételezését kompenzáció formájában, és így tovább. Szóval úgy gondolom, hogy léteznek megoldások, és nagyon kevés halászt érinteni ez a dolog. Éppen ezért azt mondom, hogy az Európai Bizottság meg tudná találni, hogy akarná a megoldást. Erre kis összegről van szó, viszont ennek a kis összegnek a kellő felhasználása rendkívül pozitív hatással lenne a közegészségre. Nagyon kevés ember van, aki évente egynél többször esi, eszik erjesztett heringet, és illetve csak, csak 9%-a van a, a lakosságnak, a, aki ennyit eszik. Viszont a gyermekes családoknak tudatában kell lenniük, hogy miről van szó, milyen veszélyről van, tehát úgy vélem, hogy mindenképpen kompromisszumban kell előzni. Köszönöm. Schleiter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Magam részéről most fedezem fel is ezt a helyzetet. Most ismertem meg ezt, és hát aggaszt. Aggaszt némileg, mert miről is van szó? Arról, hogy a európai polgárnak pontosan kell tudnia, hogy mit is fogyaszt. Mi van abban a termékben, amelyet elfogyaszt. Éppen ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy az európai polgár tökéletesen, illetve a lehető legjobban tájékozott legyen, és úgy vélem, hogy az Európai Uniónak egyik legfontosabb elvárása e tekintetben az, hogy tájékoztatta, tájékoztassa kellő módon a polgárait. Ami pedig a dioxin kérdést illeti konkrétabban. Az lenne a kérdésem, hogy miből származik a dioxin? Természeti forrású, tehát a fáknak a, ter, a erdők fa égetéséből származik-e, vagy pedig a vulkán kibocsátásokból, vagy pedig, vagy pedig ipari származású-e a dioxin. Ugyanis egészen másként merül fel a kérdés, ha egyik vagy a másikról van szó. A dioxint úgy fogyasztjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy természeti forrásból jön, akkor ez sokkal kevésbé súlyos dolog, mint az ipari szennyeződésből származó dioxin. Tehát ez lenne az első kérdésem. Miből származik a dioxin? A második felvetése. Ugye ez egy tartós jelenlétű termék, ez a bizonyos dioxin, amelyet rákkeltőnek minősít mentesítünk, mégpedig az egyes csoportba tartozik. Hosszú, nagyon a lebomblása is gyakorlatilag az emberi szövetekben 8-10 évig van jelen, mint a zsírszövetekben. Hogyha most a hagyományok azt hozzák a egy adott országban, hogy heringet fogyasztanak, fogyasztanak illetve lazacot, dioxintartalommal is akár az európai országok körében, ez önmagában engem nem sok kíroz, nem döbbent meg, és, és nem zavar annyiban, amennyiben az ott élő polgárokat tönkötletesen informálják, tájékoztatják erről. Viszont ami gondot vet fel, az az export például Franciaországban nem vagyok biztos abban, hogy a francia polgár szívesen fogyaszt olyan halat, amely dioxin tartalmú X mértékben. Éppen ezért én annak vagyok híve, hogy azon halak, amelyek dioxin tartalmaznak, ne kerüljenek behozatalra Franciaországban, vagy más tagállamba se, amennyiben ö, ilyenre kerülne sor, vagy csak úgy kerülhessen erre sor, hogy a helyi polgárok ezt elfogadják, tudjanak róla, és el is fogadják azt. Utolsó felvetésem. Teljesen egyetértek az elővigyázatossági alapelv érvényesülésével. Ez nélkülözhetetlen a polgárok számára, de ugyanígy nélkülözhetetlen az ipar számára is. A spanyol uborkával láttuk azt, hogy milyen hatása lehet egy ilyen válságnak többek között a spanyol zöldségipar számára. Éppen ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a tudományt mozgosítsuk, a szakértőknek a tevékenységet, a tudományos kutatást, a tudományos kutatás előtérbe kell, hogy kerüljön, meg kell, hogy előzze a tájékoztatást. Nem szabad, hogy megzavarjunk egy gazdasági tevékenységet, olyan indokok alapján, amelyek aztán kiderülnek, hogy nem helytállóak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Szatuhászi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Van egy elem, amelyet Finország és Svédország nem közölt aktív módon, ők meg akarják tartani ezt a derogációt, mégpedig arról van szó, hogy a vadon élő lazac a balti tengerben veszélyeztetett faj, és ez igenis aktuális kérdés. Hogyha a dioxin tartalom a halban alapvetően nem fogadható el, és az adott faj vagy fajta veszélybe került, akkor mi az értelme annak, hogy derogációt kapnak ezek az országok, hogy ezeket a halfajtákat kifogják és eladják emberi táplálkozás céljából. Ami az én országomat illeti, amikor Finnország harcolt ezért a derogációért, akkor ezzel kapcsolatosan azt mondhatom, hogy annak idejében, annak idején nem mindent a valóságnak megfelelően közöltek. Van itt egy elem és egy indoklás, amit felhoztak, vagyis az, hogy a fogyasztókat tájékoztatják. De a legújabb tanulmányok szerint a fogyasztókat azért igazán jól nem tájékoztatják, vagy legalábbis nincsenek ennek tudatában főként idősebb nők tudják, hogy nem szabad heringet vagy vadon élő lazacot fogyasztani, csak egy bizonyos mennyiségben. A fiatalabb nemzedék többsége erről nem tud. Ez azt jelenti, hogy a fiatal anyák és a terhes anyák, a gyermekek sem tudják ezt. Egyébként csak a jól működő szolgálatok tájékoztatják erről az állapotos asszonyokat, de igazából nem tudják ezt az emberek, és főként az a korosztály nem tudja, amelyre vonatkozóan igenis tanácsos lenne, hogy csak bizonyos mértékben vagy mennyiségben fogyasszon dioxin által szennyezett halat és egy másik indoklást is adtak, amikor a derogációt megkapta a két ország, vagyis az, hogy a balti tengeri hering olcsó, hagyományos, mindennapi étel, és fontos az emberi egészség számára igen értékes egyéb tápanyagokat tartalmaz a kevésbé gazdag emberek, ha nem fogyaszthatnák a balti tengeri heringet, akkor kevésbé egészséges alternatívák között kellene választaniuk. Ez releváns a balti tengeri hering esetében, de a lazac esetében nem. A lazac mindennapi szokásos étel volt száz évvel ezelőtt, több mint száz éve, de azon emberek közül, akik minden nap olcsó élő lazacot fogyasztottak, ezek az emberek ma már nem élnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ami a vadon élő lazacot illeti, hogyha az emberek ezt már rendszeresen nem ehetnék, akkor nem olyan biztos itt a vadon élő lazac esetében, hogy a kevésbé egészséges alternatívát választanának ezek a személyek. Nekem az az érzésem, hogy nincs racionális alapja annak, hogy ez a derogáció továbbra is megmaradjon itt ebben a formában, ahogy ez eddig létezett. Finnországban azt gondolják az emberek, hogy a kisebb balti-tengeri heringben kevesebb a dioxin tartalom, ami a balti-tengeri heringet illeti. Mi a gond? Itt az öregebb halaknál van a gond, amelyek méretüket tekintve is nagyobbak. Hogyha a vadon élő lazacot kivennék ebből a delegációból, az jó lenne, és a balti-tengeri hering esetében méret határokat állapítanának meg, és szerintem mindez megoldaná a legtöbb itt vitatott kérdést, és talán a nagyobb méretű balti tengeri heringet konzervált formában engedélyeznének, de ott a konzervdobozon figyelmeztetést kell jelölni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most a Következő hozzászóló. Karl, eh, Karl Heinz Florenz, pan Christoph Fjellner, Hort Schnellhardt, Kriton Arsenist, pani Linda McEwen i pani Asa Westlund. Eh, teraz kolejności Marit Polsen. Tak! herr ordförande. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék azzal kezdeni, hogy eh, beismerem, én nagyrészt felelőse vagyok annak, hogy tíz évvel ezelőtt Svédország megkapta ezt a derogációt. Teljesen egyetértek Westland asszonyjal, Rodberend asszonyjal, ami a dioxin helyzet ismertetését illeti. Amikor az első derogációt megkaptuk, akkor teljesen világos volt, hogy egyáltalán nem kerülhet sor exportra. Tehát gyakorlatilag exporttilalmat rendeltek el az ilyen hal termékek és a hal liszt esetében is. Tehát más szóval annak megakadályozása érdekében, hogy a dioxin és a külföldi piacok bármiféle kapcsolatba kerüljenek. Számos kulturális ok miatt azonban fenn kéne tartani ezt a derogációt, hiszen itt nem csak az erjesztett heringről beszélünk, Az erjesztett hering nagyon fontos része az északi észak-svédországi táplálkozásnak, és a partmenti vidékeken vannak olyan különleges hal készítmények, amelyekre mindenféleképpen ki kell, hogy terjedjen a derogáció. Ugyanakkor viszont szigorítani kell a feltételeket, ugyanis azt tapasztaljuk valóban, hogy az információ nem mindig jut el a fogyasztókhoz. Itt nem pusztán arról van szó, hogy milyen üzenetet kívánunk eljutatni, hanem arról, hogy az emberek mit hajlandók elfogadni, milyen információt készek befogadni. Tehát mindenféleképpen szükség van a kivételre, ugyanakkor a címkézést egyértelműbbé kell tenni, és a termék címkén egyértelműen meg kell jelölni, hogy a balti tenger ből kifogott haltermékek esetében valószínűsíthető a magas dioxin tartalom. Ha azonban ezt a kivételt fenn akarjuk tartani, akkor a szabályokat szigorítani kell. És most néhány percben engedjék meg, hogy kifejtsem, miért olyan magas a finn és a svéd lazac esetében a dioxin tartalom. Ez elsősorban a papíriparnak köszönhető. ma már ugyan nem bocsáthatnak hulladékot a tengerbe, de száz éven keresztül ez teljesen szokványos volt, és a faipar, a papírgyártás hagyományosan erős iparág. Ugyan a dioxin tartalom, a dioxin koncentráció csökken, de csak nagyon lassú mértékben. Úgyhogy abból lehet kiindulni, hogy ma már nincsen forrása, nincs meg az a forrása a dioxinnak, ami száz éven át megvolt. Ezen kívül Svédországban az édesanyák 6%-kal kevesebb esetben, vagy illetve 6%-kal kisebb gyakorisággal szoptatják a csecsemőket. Tehát elmondható, hogy ennek a mérgező anyagnak a forrásai egyre inkább kiapadóban vannak, de ennek ellenére valóban szigorú szabályokra van szükség, a termék címkén ezeket fel kell tüntetni, és nem engedhető meg, hogy ilyen haltermékeket feldolgozzanak bármilyen olyan terméké, ami nem azonosítható a hallal. Itt gondolunk az erjesztésre, a füstölésre, nem beszélhetünk például hering golyókról, vagy hallisztről, Úgyhogy szerintem megfelelőbb kompromisszumra kellene törekednünk. Nem lehet fekete-fehéren kezelni ezt a kérdést. Ugyanis a az élet, a valóság ennél sokkal so, sokszínűbb, nem csak fekete-fehér. Meg kell találni tehát a kompromisszumot egyrészt a kulturális örökség között, másrészt pedig a mérgező anyagok korlátozása között. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és François Gusztetnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! figyelmesen hallgatom a kollégákat, akik a balti övezetből származnak. Itt ugye a környezetvédelmi és közegészségügyi bizottságban tartózkodunk, nem a belső piaci szakbizottságban dolgozunk mi, és a kettőt meg kell különböztetni. A mi feladatunk az, hogy a, az egészségét a fogyasztónak támogassuk, elősegítsük. Ez a feladat ennek a szakbizottságnak. Éppen ezért pontosan kell, hogy értsék a kollégáink azt, hogy miért teszünk fel ilyen típusú kérdéseket. Tökéletesen persze megértjük azt is a magunk részéről, hogy mi az, ami fontos a helyi lakosságok számára, a hagyományoknak az érvényesítése. Minden tagállamok megvannak a saját hagyományai, és nem akarok itt most újjól mutogatni, sem Svédországra, sem Finnországra, bármelyik tagolákban ugyanis hasonló égető témák felmerülnek, mindannyiankat érintenek az ilyen típusú problémák. Ezzel együtt úgy vélem, hogy alapvető fontosságú dolog az, hogy a lehető legjobban tájékoztassuk a fogyasztót és még ha arra törekszem is, hogy megértsem a kollégáknak az érvelését, nehézségem támad akkor, amikor derogációt igényelnek. Tudjuk azt, hogy dioxinról van szó, ennek a jelenléte veszélyes az egészségre, és ennek ellenére azt javasolják, hogy fogyasszák a fogyasztók őket, hogy fogadjuk el azt, hogy ilyen fogyasztásra kerül. Ezt nem tudom elfogadni. Nem tudom, nem tudom, nem tudom nyomon követni, és elfogadni ezt a fajta érvelést a kollégák egy részéről, illetve részétől. Éppen ezért azt mondanám, hogy a bizalmat a fogyasztókba meg kell erősíteni. Ugye az megrendült, gondoljunk itt a dioxinos tojásokra, gondoljunk az elkori baktériumról, amelyről rengeteget beszéltünk az utóbbi hetekben. Szóval szüntelenül élelmezés, biztonsági kérdésekkel, közegészségügyi veszélyekkel szembesülünk nem tehetjük meg azt az európai polgárok irányába, hogy no, itt van egy derogációt, egy mentességet élveznek, és ha itt mentesség van, kérdezhetik, akkor miért nem érvényesül mentesség egy másik helyen, másik területen? Ha így lépünk föl, akkor nem tudjuk a bizalmat megerősíteni, egyáltalán megtartani a fogyasztókban. Az a véleményem, hogy az Európai Bizottságnak az a feladata, sőt, kötelezettsége, hogy mindent megtegyen az információk segítségével többek között, hogy a fogyasztó tájékoztatott legyen. A gyermek is, a terhes anya a, és a lakosság teljes köre, azt mondanám. Ugye egyesek mondják, hogy a vadon élő lazac gondot okoz. De hát az is elhangzott nemrégiben, hogy a tenyésztett lazac is problémákat generál, veszélyeket jelent. Tehát vigyázzat! Vigyázzat! Úgy vélem, hogy egy következetes megközelítése van szükség, ez hatalmas munkát fog jelenteni, hogy ide eljussunk. Éppen ezért az Európai Bizottságnak nagyon igényesnek kell lenni a közegészségügyi, az élelmiszerbiztonsági érvek érvényesítésében. Ezért ezt nagyon égető kérdésnek találom. Ennél köszönöm szépen Faszfasz Gosztetnek, most pedig Krisztof Fjellnet hallgassuk meg. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Már hosszabb ideje nem vettem részt olyan vitában, ami egyetlen egy termékre összpontosított, illetve nem láttam, hogy ennyi svéd vett volna részt egy vitában már régóta, különös tekintettel az erjesztett heringre. Ez bármi máshoz, például a német savanyú káposztához, a pármai sonkához, a görög fetához, vagy a skót haggészhez lehetne hasonlítani. Ami lehet, hogy nem egy nagy kulináris élvezet, de minden esetre a kulturális örökség szempontjából nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a vita nagyon jó volt, és értem, hogy itt ezt a szóbeli kérdést mindenféleképpen fent kívánjuk tartani, illetve ezzel kapcsolatosan a derogációt az erjesztett hering tekintetében. Az, hogy erről ilyen hosszasan vitázunk, azt is jelzi, hogy mindannyian tudjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy de facto kivétel az erjesztett hering esetében, ez így önmagában nem elegendő, Van-e egyáltalán elegendő hal a piacon, amit erjeszteni lehet? Ugyanis akik azok a halászok, akik ilyen termékeket fognak ki, általában kis helyi halászok, és egyik sem csak egy meghatározott méretű, egy faj, halfajtára szakosodik. Ha van egy ilyen kivétel, akkor ez azt jelenteni, hogy az ilyen speciális termékeket, például a fetát és a pármai sonkát is veszély fenyegetheti. A svédek nincsenek nagyobb dioxin koncentrációnak kitéve, mint bárki más Európában vagy például az anyatejben évente 6%-kal csökken a dioxin koncentráció. Tehát nem mondható, hogy itt valami súlyos közegészségügyi problémáról lenne szó. A svédek 17%-a tisztában van az ajánlással, és a szülők 17%-a van tudatában, de Mark Twain azt mondta, hogy végül is a statisztikák hazudnak. Tehát a 17 százalék lehet, hogy igaz, de a családok 40 százaléka egyáltalán nem fogyaszt erjesztett halat, és a családok 57 százaléka pedig rendkívül ritkán. Karl, én olvastam a jelentést, amire utaltál, és már itt igaza van, hogy valóban lehet, hogy nem mindig követjük a megengedett napi határértéket, lehet, hogy 400 gyermek esetében ez igaz, de nézzük meg az arányokat, hogy az egész, az összkép milyen. Persze nem azt mondom, hogy megengedhető, hogy 400 gyermeket mérgezzünk évente, de ezt arányosan kell tekinteni a svéd halászat helyzetével. Francis említette, hogy nem engedhetők meg ezek a dioxin szintek, de nagyon fontos emlékezni arra is, hogy az egész összképet vizsgáljuk. 300 kilót exportálunk ebből a haltermékből, azért ez nem tekinthető borzasztó nagy mennyiségben, és nem beszélhetünk arról, hogy minden európait megmérgezünk. Úgyhogy ne próbáljunk egy nagyobb kalapáccsal, illetve ágyúval verébre lőni. Szerintem itt egy kicsikét túl reagáltuk ezt a helyzetet, ez vihar a teás csészében. Köszönöm szépen, Finner úr. Van egy kérdésem Krisztof úrhoz. Lehetséges lenne-e, erjesztett heringet dioxin nélkül tenyészteni, vagy pedig ez elképzelhetetlen, vagy más heringből előállítani ezt a terméket. A probléma az, hogy nagy, nagy hering kell ehhez. Érdekes, hogyha ezeket nyáron fogják ki, akkor a kontamináció, a szennyezés szintje magasabb, mint akkor, amikor a jég elolvad. 90%-a a batitengeri heringnek a határérték alatt van. Igen, hát be lehet szerezni ezt a alatt, de ami a korlátozott megkötést illeti kivételt a szerjesztett hering esetén ezzel egyetértünk. De nem igaz, hogy a az anyatejben csökkenne a dioxin szint. Érdekes itt az összefüggés, a PCB szint 1978 óta csökken 4-10 kal évente, és ugyanilyen mértékben, 4-10 ban csökken a csökken az anyatejben is a dioxin szint, viszont a PDBE, amiről itt szó van, ez nem igazán csökken. A PBDE nem igazán csökken, csak a dioxin szint. 90 és 2007 között a halban sem, a halakban sem csökkent igazán a PDBE, PBDS e szint. Úgyhogy itt a kettő között a dioxin és a PBL között érdekes kapcsolat van. Ne tartsunk itt vitát a vitán belül, mert kaotikus állapotok fognak keletkezni. Ami a kérdés illete, én magam is fogok heringet, hát nem kereskedelmi célokra természetesen, de néha elmegyek egy adott időszakban az év során, amikor akkor szoktam kifogni. Tehát a megfelelő méret esetében van a halászat, viszont ami a halászokat illeti, megfelelő időben kell évente halászni, azért, hogy a piaci igényeknek, igényeknek egy, eleget tegyenek. Ami a terjesztett heringet illeti, ehhez megfelelő hal kell. A svéd kormány nem akarja mérgezni a lakosságot, csak ugyanazt az érvelést követi, mint amit én, Westland asszony. Igen, lesz majd egy hozzászólási lista, és ehhez ragaszkodni kell. Amit Krisztof mondott, minden igazabban, amit mondott, és ez főleg a halászati iparra vonatkozik, ők szeretnék ezt fenntartani, ezt az ágazatot, főként a lazac esetében, mert ez nagy jövedelmet, bevételt biztosít nekik, úgyhogy itt nem csak a szerjesztett heringről van szó. De meg kell azt is érez, érteni, hogy amit az ágazat mond, az nem mindig százszerzalékosan igaz, mert itt nagy gazdasági érdekek forognak kocán, más emberek, akik megvizsgálják a helyzetet, más következtésre jutnak. De az biztos, hogy az ipar állt elő ezekkel a követelésekkel. Köszönöm szépen, Snellhárt úr. Ja, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a mai vita. De hogyha a szakbizottságunk közegészségügyel is foglalkozik, akkor nyilván mindenkinek az egészségügyével kell foglalkozni. Ez teljesen helyes. És miért? Miért pont Svédország eh, és Finország kapta meg ezt a kivételt? Erre az a Válasz, hogy azért, mert a svédeknél nagyon jól tájékoztatják a lakosságot szemben a balti államokkal, ahol nem lehet ezt teljes mértékben biztosítani. A kérdés felmerül, hogy ez a lakosság tájékoztatása hogyan történik. Valóban olyan rossz, hogy csak 17% tud erről a problémáról, vagy pedig ezt a derogációt nem megfelelő alapon kapta meg Svédország, vagy valami más ok miatt vitatkozunk erről. A dioxinnal kapcsolatosan figyelme kell venni, hogy a természetben mindenhol van dioxin, a salátában is, de nyilván az adag vagy a mennyiség a döntő. Tehát itt most valami egészen veszélyes, mérgező anyagról beszélni szerintem egy kicsikét túlzás. Minden esetre a kérdés ettől függetlenül fennáll, hogy ha a svéd természetvédelmi statisztikát megnézzük, akkor ez szerint 6 százalék a dioxin tartalom, és számos egyéb termék esetében nem beszélhetünk ilyen koncentrációról. Nem mondhatjuk, hogy ezeket a feltételeket a derogáció esetében változatlanul fenn kell tartani, illetve jóvá hagyjuk. Nagyon fontos az export kérdése. Nem lehet a hal terméket olyan országba exportálni, ahol a határértékeket be kell tartani, a másik országban, ahonnan az a termék származik, ott pedig kivétel érvényesül. Más országokra ezt a kivételt nem lehet kiterjeszteni. Tehát a bizottságnak igen szigorúnak kell lenni annak biztosítására, hogy ezt a feltételt, ezt a határértéket betartsuk. De ez nem csak egy svéd probléma, itt nem arról van szó, hogy a svédeket nyugodtan mérgezhetjük, Más országok is vannak, ahol sok halat fogyasztanak. Köszönöm szépen. Az osztrák civil szervezettől érkeztek vendégeink, üdvözlöm őket. Az Karin Kanbach kollégánk hívta meg a civil szervezetet, úgyhogy üdvözöljük még egyszer őket. És akkor folytassuk Kriten Marceni kollégával. Thank you very much, Chair. I hope... Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem ijeszt el mindenkit ez a vita. Veszlond asszony javaslata nagyon kiegyensúlyozott, teljesen normális és természetes, hogy egy hagyományos termék úgymond nemzeti kompetencia. Ugyanakkor a folyamat, a hagyományos termékkel össze nem függő célokat illeti, azt hiszem, hogy nem elfogadható az érvelés. Még akkor is, hogyha megfelelő a tájékoztatás. Úgy tűnik azonban ráadásul még az ellenőrzési rendszer sem működik, eh, a tekintetben, hogy ez a termék valóban csak Svédországban marad-e, vagy kikerülhet onnan. A probléma itt most nem az, hogy eh, vádolnánk Svédországot vagy Finnországot, hanem a probléma a bizottsággal kapcsolatosan merül fel ugyanis Európában az egyik élelmiszerbotrány a másikba torkollik, és az ekkoli probléma Németországban minden elsősorban európai exportőrt érintett Európában, spanyolokat és olaszokat elsősorban több millió eurós kárt szenvedtek el ebből a helyzetből fakadóan. Tehát nem tudom, hogy a bizottság mit tud tenni annak érdekében, hogy a döntéseivel kapcsolatos bizalom vesztést megakadályozza. Ugyanis az ilyen botrányok esetében mindig valami hiányosságra derül fény. Hiszen a bizalmon bizalomra épül az egész EU, a bizalomra támaszkodunk arra, hogy az egyik országban engedélyezett termék más tagállam polgáraira nézve sem jelent semmiféle veszélyt. Ezt a bizalmat kell minden esetben megvédenünk. Christoph Fellner említette a feta sajtot. Én nem szeretném, hogyha nálunk az emberek feta sajtot ennének, ha bebizonyosodna, hogy ez káros. Svédország, a svéd gazdaság jó helyzetben van, és mikor gondolnak majd a táplálkozásra? Majd akkor, hogyha dekonjunktúra lesz? Tehát először is a bizottságtól kérdezném, illetve kérném, hogy ne hosszabbítsa meg a derogációt azon a határidőn túl, amit Veszlund asszony elmond, illetve azon a körön túl, tehát hogy csak hagyományos és konkrét termékre vonatkozhasson, ami mellett megfelelő tájékoztatás és ellenőrzést kell biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkeven asszonynak adom át, majd a bizottság képviselőinek és szélesznek. Igen. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. Amikor Westland asszonynak válaszolt, akkor azt mondta, hogy nem látta a svéd élelmiszerbiztonsági hatóság jelentését. Szeretném megkérdezni, ki van ebben a balti tengeri vagy térségi munkacsoportba kik a munkacsoport tagjai. Mert hogyha a svéd élelmiszerbiztonsági hatóság egy jelentést készít, akkor én azt feltételezem, hogy az önök munkacsoportjának ezt a dokumentumot figyelembe kellett volna vennie, és más élelmiszerbiztonsági hivataloknak is. Tehát kik a munkacsoport tagjai? Svédországban úgy tűnik, hogy volt jelentés más országokba való exportról, Franciaországban. franc kollega meg is kérdezte hogy áll ez? Az Európai Bizottság ezt kivizsgálta? Szeretném tudni, hogy önök ezt vizsgálták-e, mert hat éve készítettek utoljára tanulmányt, tehát az régen volt. Feltételezem, hogy a mai vita után erőteljes kontroll lesz, de mi lesz néhány év múlva? Jó lenne, hogyha a bizottság elvégezni a munkáját. Nem azért van itt a bizottság, hogy a diplomáciai vagy diplomatikus megoldásokat segítse az élelmiszerek esetében. Amikor a briteknél volt a szarvasmarha, szarvasmarha válság, akkor bizony nálunk, nekünk azt mondták, hogy nem lehet marhát tenyészteni, meg megkötések voltak, és emlékszem, hogy bizonyos szarvasmar alakú termékeket fogyasztottunk, ennyire kentük, de aztán azt mondták, ez nem biztonságos, akkor ezzel leálltunk. Újabb hozzászóló, a bizottság után szólhatok, vagy most? A svéd EFSA nem akart kivételt. Így a kivételt akkor kérték, amikor konzultáltak az iparággal. Az EU élelmiszerpolitikájában ez gyakori dolog, és a bizottság mit gondol erről? Milyen hatással lesz ez a fogyasztók bizalmára, hogyha az EFTA azt mondja, hogy ez nem biztonságos, és különösen a fiatal gyermekeket, kisgyerekeket érinti ez, főként, hogyha az anya gyomrába kerül, közben ezt megengedik, akkor ez szokásos, ez így szokásos az EU szakpolitikákban, vagy éppen ez csak egy kivétel? Zanim oddam głos Mielőtt átadom a szót a bizottság képviselőinek, Kárcebéd asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm. Elnök úr, nem akarom meghosszabbítani ezt a vitát de két eh, felvilágosítás. Nem több ezer gyermekről van szó. Szeretném, hogyha a bizottság nyilvánosságra hozná itt mindenki számára a bizottságunkon belül a pontos számadatokat, hány nő és hány gyermek érintett, hiszen a, az adatok tények alapján kell eljárnunk, és nem pedig úgy, ahogy a szociáldemokraták teszik. Másodszorban Egyetértünk, hogy a tájékoztatás itt alapvető, és a az ajánlások a felelős hatóságoktól Svédország esetében a svéd hatóság részéről éppen, ezért azzal egyetértünk, hogy a feltételeket szigorítani kell, és a kivételt Svédország és Finország esetében a mélyrehatóbb tájékoztatás és a hatóságok mélyrehatóbb kontroll alapján kell megadni. Uzebeszes asszony javaslata nem reális, mert nem lehet elválasztani egymástól itt a halak különböző részeit, és itt a lazacról, heringről van szó, hogyha Svédország északi részébe ellátogat, akkor látja, hogy sok halász van, akiknek régi csónakjaik vannak, halászhajói, de itt eh, a kis eh, méretű halászatról van szó, egyéni halászokról, nem a nagy halászatiparról. És ezek az emberek nem tudnak megmaradni, tehát nem tudnak fennmaradni, hogyha ezt a tevékenységet nem folytathatják. Úgyhogy az ön javaslatát nem lehet megvalósítani. Köszönöm, elnök úr. Most pedig az utolsó reagálások, az utolsó kör, Hassan Veszlen és Dokmár kollégák. hazudtak velem kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy ez hazugság, amit mondott róla, és örömmel meghallgattam, hogy a bizottságnak mi a mondani valója. Hesszi asszony, Dagmar asszony, Rothberend asszony, vannak a listámon, és most le is zártam a listát. Három mondandó van, ezt megcsinálom. Vannak hagyományos ételek, amelyek a balti heringen alapszanak Finnországban is, de még soha nem hallottam arról, hogy itt ehhez nagyobb méretű balti tengeri hering kellene a balti tengeri hering méretének korlátozása emberi fogyasztás szempontjából olyan hal esetében, amelyet friss halként adnak el. Ez szerintem mindent megoldana a finn étkezési hagyományokat illetően a balti tengeri hal esetében. Második mondandom, tíz évvel ezelőtt Finnország egyik érve ugyanaz volt, mint amit most Svédországtól hallottunk, vagyis a teljes dioxin bevittel a finnek esetében sokkal alacsonyabb, mint a legtöbb európai ország esetében. Remélem ez ma is így van, de meg kell mondjam, hogy megdöbbentem, amikor utána néztem, hogy a balti tengeri heringnek igen nagy része már tartalmazza a teljes dioxinbevitelt, engedélyezett bevitelt Finnországban, bizony ez az összes dioxinbevitelnek igen nagy arányát képezte, sokkoló hatása volt rám. A Finn mezőgazdasági és erdőgazdálkodási minisztérium indokolta a derogáció meghosszabbítását. Ezt elolvastam, és itt a balti tengeri heringről van szó szinte csak, és nem is találtak érvet arra, hogy a vadon élő lazac esetében indokolják a derogációt. Köszönöm szépen. Rod Berend asszony. Miután svéd kollégánk háromszor szólhatott, talán másodszor én is szót kapok. Valóban azt vizsgáljuk, hogy a veszélyeztetett területeken az emberek élete, foglalkoztatása hogyan alakul. És a mediterrán tengerből kifogott haltermékek esetében is úgy döntött az EU, hogy a közegészségügyi szempontok bizonyos hőmérsékleti értékeket írnak elő a frissen kifogott halak esetében, emiatt ugyan számos portugál halász kénytelen volt felhagyni a tevékenységével, de ezeket a szabályokat betartjuk. Tehát felmerül a kérdés, hogy fenntarthatunk-e egy mérgező gyakorlatot pusztán a foglalkoztatás miatt, ez egy érdekes megközelítés, de szerintem nem ez kell a fő álláspontja legyen az EU-nak, és örvendek, hogy az EPP kollégáim igyekeztek jól fogalmazni e tekintetben is. A svéd kollégára reagálva szerintem egy kicsikét opportunistában fogalmazott, mint ahogy vártam volna. A kérdés az, hogy mennyi halat mennyi heringet fognak ki Finnországban és Svédországban, illetve mennyi vadon élő lazacot, illetve olyan halfajtát, amire a derogáció vonatkozik, és jó lenne azt is tudni, hogy mennyit fogyasztanak ezekben az országokban. Azt tudjuk, hogy exporttilalom van, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy sor kerül exportra, de jó lenne ezeket a mennyiséget pontosan tudni. A fogás mennyiségét, illetve az elfogyasztott mennyiséget, nyilvánvalóan vannak olyan területek, ahol nagyobb arányban fogyasztanak ilyen termékeket, úgyhogy érdekes lenne, hogyha a bizottságtól hallanánk ilyen adatokat. Köszönöm szépen, és akkor most még egyszer megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm, elnök úr meglehetősen hosszú listát kaptam a kérdésekkel. Igyekszem ezeket csoportosítva megválaszolni. Lehet, hogy itt van egy félreértés. A jelenlegi javaslatunk nem arra vonatkozik, hogy az erjesztett heringre vonatkozóan tartsuk csak fenn a derogációt. Itt más halfajokról, lazacról és másról is szó van. Egyes képviselők azonban csak az erjesztett heringre vonatkozóan beszéltek a derogációról. Mások azonban azt mondták, hogy szélesebb körben kéne a derogációt alkalmazni. A derogációs kérés Finnországtól és Svédországtól érkezett. Ők kérték a derogáció meghosszabbítását A balti munkacsoporton belül megkérdezték tőlem, hogy ki, képvisel, ki képviseltetik magukat ebben a csoportban. Ez egy kormányokat képviselő szakértői csoport, tehát nem az ipart képviselő csoport, és a szakértők a nemzeti élelmiszerbiztonsági hatóságoktól is jelen vannak. A nyolc szomszédos ország vesz részt ebben a munkacsoportban, és szerintünk ez egy kiegyensúlyozott és megfelelő szintű szakértelmet képviselő csoport az érintett országok részéről. Ami a monitorozást illeti, a dioxin szintek folyamatosan lassan csökkennek, ezt mutatják a monitorozási eredmények. Elhangzott számos kérdés az ellenőrzéssel kapcsolatosan is. Még egyszer megismétlem, a derogáció csak olyan termékekre vonatkozik, amelyek a belföldi piacon kerülnek forgalomba, tehát csak Svédországban, illetve Finnországban. Ez idáig nem kapott a bizottság semmiféle jelzést arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi szinteknek nem megfelelő haltermékek bármilyen más tagállamba exportra kerültek volna. És a kérdés elhangzott, hogy a bizottság mit tesz a 300 kg hal export esetében Franciaországba. Erről nem értesültünk. Én nem rendelkezem semmiféle információval, illetve a francia hatóságok nem értesítettek minket, sem a finn, sem a svéd hatóságok, arra vonatkozóan, hogy ezek a szállítások nem feleltek volna meg a szabályoknak. Tehát a svédek és a finnek teljes joggal exportálhatnak halterméket, amennyiben azok megfelelnek eh, az EU-ban általánosan érvényes határértéknek. Tehát ezzel a 300 kg-os eh, exporttal kapcsolatosan eh, nem rendelkeztünk információval, illetve nem is vizsgáltuk ezt. A kérdés, hogy a bizottság következő lépése mi lesz, Először is visszautalnék eh, arra a vizsgálatra, amit az Élelmiszerbiztonsági Hivatal végzett 2005-ben, és eh, a jelentés bizonyos hiányosságokat is feltárt, de tudjuk, hogy a hivatal milyen eljárás mentén eh, működik. Hogyha hiányosságokat tárnak fel, akkor a hivatal az illetékes hatóságokkal párbeszédet kezdeményez ezen hiányosságok orvoslására. A hivatal ajánlásait a svéd hatóságok megfelelően figyelembe vették. Továbbra is hangsúlyozzuk, a szigorú feltételek végrehajtásának fontosságát, de ez a svéd hatóságok, illetve a finn hatóságok felelőssége, hiszen neki kell tájékoztatniuk a fogyasztókat. És még egy dolgot, egy hozzászólásra reagálva, a bizottság elutasítja a derogációkat. Tehát mi nem osztogatunk csak derogációkat úgy könnyedén. A közelmúltban például egy balti állam esetében visszautasítottuk a derogációs kérelmet. Itt ne, ugye nem a dioxidról, hanem egy másik hatóanyagról volt szó, de az adott tagállamnak egyértelműen az volt a szándéka, hogy exportáljon más EU tagállamba, és hát nyilván a mi érdekünk az, hogy megvédjük a 26 többi tagállam érdekét. Svédország és Finnország esetében tehát a két országot terheli a felelősség, hogy a feltételeknek megfeleljen. Nincsen információm arra, hogy az adott halfajtákból mennyit fognak ki a balti tengerből, remélhetőleg ezt az információt meg tudjuk kapni Svédországtól, vagy az illetékes főigazgatóságtól, de az összmennyiség alapján nem lehet következtetni a veszélyeztetettségre, ugyanis nem minden hal esetében beszélhetünk a dioxin határértékek túllépéséről. Nem tudom, hogy nem hagytam-e ki kérdéseket. Mindenesetre ez lett volna az első, elsődleges reakcióm. Elnök, köszönöm szépen. Esetleg, hogyha pontosabban elmondaná, hogy a finn és a svéd kormány milyen halfajtákra vonatkozóan kért derogáció hosszabbítást? A balti herring a 70 cm meghaladó hering esetében a eh, lazac, eh, pisztráng, eh, itt minden vadon élő, tehát mindegyik halfajta vadon élő. Egy kérdést hagyott ki a bizottság. Én kérdeztem, hogy itt a svéd élelmiszerbiztonsági hatóságról volt szó, hogy szóba került-e egy tanulmány készítése? Dagmar az FAO 2005-öt követően járt-e Svédországban és Finnországban? Fjellner úr, nem akarom itt elnyújtani a vitát, két számmal rendelkezem. Az egyik, hogy hány tonna halat fogtak ki a derogáció hatája alatt. Hering esetében 1000 tonna, ebből 70-80 százalék ból készült erjesztett hering. A lazac esetében pedig 320 tonna mindössze. Ez azt jelenti, hogy fejenként 30 g az éves fogyasztás Svédországban. A bizottság egyébként említette, hogy nem rendelkeznek információval, és nem értesültek, nem kaptak notifikációt a svéd helyi hatóságok egyébként vizsgálatot folytattak, és nem találtak semmiféle bizonyítékot. Ezt mindenféleképpen kiegészítésként el akartam mondani. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a vitát lezárjuk most. Westlund asszony kíván-e még szólni? most kapok szót, vagy majd később? Nem most, hogyha kíván szólni. Nos, figyelemmel hallgattam a bizottság első válaszát, talán nem mindet értettem tökéletesen, de amit értettem az az, hogy a bizottság nem ismeri ezt a jelentést, amely a svéd hatóság készített nevezetesen, hogy a családos gyerek, család, a gyerekes családok ismerik ezt a problémát, és világos az, hogy a svéd kormány nem juttatja el az információkat ismertetni kell ezt, meg kell ismertetni ezt a jelentést, nem szabad elrejteni. A bizottság tehát nem kapta meg a jelentést, már pedig én elküldöttem ezt a jelentést a biztosnak, cikkeket is kivágtam a sajtóból, azokat is elküldtem. És ha ezeket az ember ö, megvizsgálja, akkor látja azt is, hogy az ex- exportőr elismerte azt, hogy exportál ilyen ö, ö, haltermékeket, Spany- ö, Franciaországba exportálta ezeket, és maga széndiokszid tartalmúak voltak ezek a halak. Ezeket ezeket az információkat nem kapta meg, a bizottság mondják, hát ez kicsit fura a számomra. Továbbá. Csak sajnálhatjuk az, csak sajnálhatjuk azt, hogy itt tartunk a fogyasztásba, de egy biztos, hogy szükség van egyértelmű, világos értékelésekre, felmérésekre és kiértékelésekre. Több ezer gyermek és terhes asszony fogyasztott ilyen haltermékeket olyan dioxin tartalmal, amely már elfogadhatatlan. Egy újabb szempont, az ellenőrzéseknek a kérdése. Semmiféle ellenőrzés nem létezik. És amikor kérdésre vonták, kérdőre vonták az illetékes minisztert, nem volt képes arra, hogy kellő válaszokat adjon. Felkeresünk valamennyi hatóságot. Egyike sem, egyike sem ismeri el a felelősségét. Ott van a piaci tevékenység, a halipari piaci tevékenység, de úgy tűnik, hogy senki sem felelős a kérdésért. E, mi szakbizottságunknak a feladata az, hogy rávilágítson az ilyenfajta diszfunkciókra adatok. <clears throat> Rengeteg adat létezik, de senki sem mondja azt, hogy a dioxin tartalmú hal a teljes svéd lakosság számára okoz gondot. Azt mondják csak, hogy idős emberek esznek nagyon gyakran dioxintartalmú halat, de nem csak ők. Hát ott vannak a nők, ott vannak a gyermekek, és őrájuk is koncentrálnunk kell, ilyen szempontból kell megvizsgálni ezt a kérdéskört. Az anya tej például tartalmazhat ilyenfajta fertőzéseket, szennyeződéseket. Meg kell tudni ezt vizsgálni, fel kell tudni mérni, hogy miről is van szó pontosan. Világos az is, hogy ez lakostól függen másként és másként jelentkezik. Más az érintettsége az egyik, illetve másik embernek, de azok, akik rendszeresen fogyasztanak ilyenfajta terméket, vagy nagy mennyiségben fordulatosznak, ha csak időnként is, azok mind érintettek messze menően. Éppen ezért rávilágítok arra, hogy az Európai Bizottság nem ismeri kellően az anyagot, a svéd kormány pedig a maga részéről azt mondja, hogy nincsenek gondok e tekintetben, legalábbis bizonyos hatóságai, miközben több ezer ö, várandós asszony és gyermek kitett ennek a problémának ott van az ipar is, az iparnak az érdekei. Nem tehetjük meg azt, hogy úgy állítunk elő továbbra is erjesztett heringet, hogy nem vizsgáljuk meg ezt a kérdéskört teljesen körültekintően, és nem vizsgáljuk meg a többi halnak is a helyzetét. Nem arról van szó, hogy eltüntessük a piacról és a fogyasztásról, ból, illetve az asztalunkról az erjesztett heringet, hanem arról, hogy mindezt felügyelt módon, ellenőrzött módon tudjuk előállítani. Svédország nagy halfogyasztó, bizonyos halakban óriási halfogyasztó, és ezt ilyen szempontból is meg kell vizsgálnunk. Világos, hogy nagyon tartalmas vita alakult itt most ki, és nem vagyunk ugyanakkor képesek arra, hogy itt most döntést hozzunk a saját szakbizottságunkban, de az Európai Bizottságnak viszont tudnia kell azt, hogy odafigyelünk a dolgokra, hogy rálátással vagyunk a kérdésre, ellenőrizik, felügyeljük a bizottságot, és az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az Európai Parlament foglalását, Gondolni kell a gyermek gyermekekre, akik kitettek veszélyes mértékben és módon a dioxin fertőzésnek. A, a sajtóban pedig ö, csak egy termékre koncentráltak, nevezetesen az egyeztet heringre, már pedig mindenképpen a kérdést árnyaltan kell megvizsgálnia a kellő ö, megközelítésben, és mindent meg kell tennünk azért, hogy a közegészségügy magas szinten biztosított legyen. Én azt mondom, hogy nem lehet így leállnunk, tovább kell követnünk ennek a kérdésnek a sorsát, és mindenki csak üdvözölheti azt, hogy korrekt tájékoztatási politika és hatékony tájékoztatási politika alakuljon ki. Ez idáig kevesen foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, de remélem, hogy mától, a mai naptól fogva megváltoznak a dolgok, és mindenki megértette, hogy a gyermekeink jövőjéről van szó. Euh, Elnök úr, csak egy valamit szeretnék. Kérjük Kérdezzük meg az Európai Bizottságtól világosan, hogy lehetséges -e figyelmeztetni a svéd kormányt, és arra kötelezni, hogy adjon tájékoztatást a fogyasztásokról. 300 kiló halat ebből exportáltak Franciaországba, anélkül, hogy itt megállapodás lett volna, és semmiféle információ, tájékoztatás nincs a csomagoláson. Ez engem nyugtalanít. Második kérdésem a bizottsághoz a következő az értesítés, a dioxinnal kapcsolatos vegyi tájékoztatás, e, a P, C, B, P, B, D, E, ennyit írnak rá, de írják rá a csomagolásra, hogy dioxin. Hogyha a finn-svéd hagyomány azt akarja, hogy az állampolgárok dioxinnal szennyezett halászati termékeket fogyasszanak, jó, ez engem nem sokkol, ez az ő hagyományuk, de Franciaként az én állampolgáraim esetében azt szeretném kérni, hogy tájékoztassák őket. Ez lehetséges? A bizottságnak adom meg, az Európai Bizottságnak a szót. Uram, akkor hozzászólna, mert néhány kérdést intéztek önhöz. As regards the report. Ami a jelentéstételt illeti, vagy a jelentést, ezt nem kaptuk meg, tehát a svéd élelmiszerhatóságinak a jelentését nem kaptuk meg. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, hogyha valóban jól értettem, megismétlem, nem tiltották be, nem, nincs betiltva az, hogy Svédországból és Finországból halat exportáljanak az EU-ba, és semmiféle előzetes engedélyre nincsen szükség ezen típusú export esetében. Az exportáló tagállamtól függ, de az importáló tagállamtól is hogy bizonyos ellenőrzéseket végezzen, kockázatelemzést, olyan termékek esetében, amelyek Svédországból vagy Finnországból érkeznek. Hogyha kívánják, ezt megtehetik. Ez a tagállamok felelőssége, prioritások megszabása és az ellenőrzési források összpontosítása a veszélyesnek tartott termékekre. Volt a FAO esetében is egy kérdés, vagyis a FAO 2005-ben járt ezekben az országokban, és a látogatás során bizonyos hiányosságokat találtak, aztán ezt korrigálták, ezért ennek nem volt folytatása. Most az újabb derogációról van szó, de előbb új fent látogatásokat teszünk ezekbe az országokba, ami pedig a címkézési kívánalmakat illeti. Az eredeti címkézés ott van a konzervdobozon, de nem tudom, hogy most hogyan virgozzunk meg ezekkel a kérdésekkel, vagyis, hogy további felvilágosítás, felhívás szükséges az állampolgárokat tájékoztatva arról, hogy ezen termékek dioxin tartalmaznak. Elnök, köszönöm szépen, lezárom a vitát erről a témáról. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőnek és az összes részevőnek. Most a hetes pontra térünk át. Mégpedig az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. Hat kérdés van itt, hölgyeim és uraim, amelyekről most szó lesz, és a bizottság választ fog ezekre adni. Ez azt jelenti, hogy minden kérdésre 10 percünk van, meg kell próbálni egy kicsit szigorúbban kezelni az időt, azért, hogy időben befejezzük, hiszen most fél 12 van múlt. Az egyes kérdéssel kezdjük. Karl Heinz Florence tette fel a Rich rendeletről a dossziéjukban az összes információt megtalálják. A bizottságnak két képviselője van itt, nekik adom meg a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az idő szűkösségére tekintettel nagyon röviden szeretném összefoglalni a három kérdésre adandó választ most részletekben nem bocsátkoznék, amiket eredetileg elkészítettem, de nyilvánvalóan rendelkezésre állok, hogyha további kérdéseik vannak, további részletekkel. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy mi a jelenlegi helyzet a REACH végrehajtásával kapcsolatosan. Azzal kezdeném, hogy az európai vegyi ügynökség rengeteg információt, adatot szolgáltat. Most ezeket nem kívánnám egyenként idézni. Ezek tükrözik a bizottság véleményét is, hogy hogy állunk a REACH rendelet kapcsán. A REACH döntő része azokkal a tevékenységekkel függ össze, amelyeket az ágazatnak kell meg tennie a regisztrációs kötelezettségek tekintetében, és konkrétan az információgyűjtéssel kapcsolatosan, amit az egyes tagállamokban kell gyűjteni a megfelelő kockázat értékeléshez, illetve a foganatosítandó intézkedésekhez. Az első regisztrációs határidő nemrég ért véget, tavaly november végén, amikor is az ipar kb. 25 ezer dossziét adott át a vegyi ügynökségnek minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, amelyre az első regisztrációs határidőig kötelezett volt. A gyártott, illetve importált anyagokról egyaránt szó volt ezer tonna fölötti mennyiségben, illetve olyan anyagokról, amelyek meghatározott veszélyforrások, mutogén, illetve karcinogén anyagokról. Az összes ilyen vegyi anyag regisztrációja kapcsán először is nagy mennyiségben ezek az anyagok már regisztráltak, és az ágazat is elvégezte a szükséges tevékenységeket, a kockázatok meghatározását, értékelését és kockázatkezelési intézkedések elkészítését, illetve a kommunikációt is elvégezték a felhasználók irányában az intézkedések végrehajtására vonatkozóan. És meg vagyunk győződve, hogy ebből ennek eredményeként biztonságosabb lesz a vegyi anyagok használata, tisztább lesz a környezet, de minden, mindez csak a folyamat kezdete. A regisztráció a kiinduló pont, a REACH rendszerbe belépő anyagok tekintetében, és még két fontos regisztrációs határidő van 2013-ban, a 100 tonnát meghaladó anyagokra vonatkozóan, illetve illetve a 2018 az 1 és 100 tonna közötti mennyiségre vonatkozóan. A, az Európai Vegyi Ügynökség most már magasabb sebességbe kapcsol, és körülbelül egy év áll rendelkezésre, hogy az összes értékelést elvégezze, ha, amint egy-egy dossziét megnyit. Nagyon intenzíven dolgoznak, és az, a dosszié eredményeit vizsgálják, tehát a számok még nem érték el a teljes kört. 2010-ben az ügynökség 277 regisztrációs dossziét vizsgált. Ezek azok, amelyeket a 2010. november végi határidő előtt regisztráltak, tehát ezeknek az értékelése folyik most. Ami az engedélyezést illeti, 2011. februárjában a bizottság egy döntést hozott, hogy további hat anyagot is felvesz az engedélyeztetési listára, és a bizottság most formális eljárást folytat le a annak érdekében, hogy további nyolc anyag kerüljön rá a 14-es melléklet szerinti listára. Tehát a lista összességében 46 anyagot tartalmaz, és a bizottságnak további további 19 anyagot kell még meghatározni a 2012-ig, és a végső cél, hogy az összes jelenleg ismert és aggályos anyag rákerüljön a listára 2020-ig. Idén 21 nappal ezelőtt volt az első notifikációs határidő a nagy kockázatot jelentő anyagok esetében a gyártóknak és importőröknek, tehát tájékoztatniuk kell, értesíteniük kell az ügynökséget, hogyha egy termék a listán szereplő anyagok bármelyike közül 0,1%-ban nagyobb mennyiséget tartalmaz, és ha egy-egy új anyag rákerül a listára, akkor az adott anyagra vonatkozóan hat hónapon belül ugyanúgy kiterjed ez a kötelezettség. Az Európai Vegyi Ügynökség és a bizottság tesz javaslatot a korlátozásokra, és számos anyagra vonatkozóan a közelmúltban már alkalmaztunk ilyen korlátozásokat, például igen széles körben a kadmium esetében. A végrehajtásra vonatkozóan a REACH egy új testület létrehozását is kezdeményezte. Ez egy fóruma a végrehajtásért felelős hatóságoknak. Már az első koordinált EU, az egész EU-ra kiterjedő végrehajtási tevékenységeket lebonyolították. A további két kérdés illetően mit teszünk a konkrét problémák feltárása területén, illetve ezekre vonatkozó jelentés terén a KKV-kra különös tekintettel. A regisztrációs követelmények a KKV-k esetében 2018 minél alacsonyabb a szint, annál kevesebb KKV lesz érintett. A 2010-es, illetve 2013-as regisztrációs határidő tekintetében meglehetősen kis számú KKV fog regisztrálni várhatóan. Eredetileg egy kontaktcsoportot hoztunk létre a regisztrációs határidőkkel kapcsolatos problémák orvoslására, ez a kontaktcsoport a következő regisztrációs határidőig is még folytatni fogja a munkáját, elsősorban információgyűjtéssel foglalkozik a KKV-k esetében, feltárva az ő konkrét problémáikat, segít a regisztrációs dossziék összeállításában. Tehát a gyakorlati problémákat ez a kontaktcsoport fogja majd megoldani hogy ezzel segítse a KKV-kat. Végezetül pedig, ami pedig a rendelet felvizsgálatát illeti, röviden, a bizottság nemrégiben indított egy honlapot, ahol a felvizsgálat előre haladtáról adunk tájékoztatást. A felülvizsgálat a REACH által előírt három elemre koncentrál, az alacsony tonna információs kötelezettségre, tehát az 1-től 10 tonnáig terjedő anyagokra, illetve a REACH jogi hatájára a másik, vagy a többi jogszabályjal való esetleges átfedésére vonatkozóan. Számos tanulmányt is készítünk, a REACH hatását vizsgálandó a hatékonyság, a költségek és az innováció tekintetében, illetve az egészségügyi és környezeti hatások tekintetében. És a nanoanyagokkal kapcsolatosan is folyik egy független vizsgálat a parlament kérésére, ami ki fogja egészíteni a REACH felülvizsgálatát, és egy konzultációs programot is felvázolunk az elkövetkezendő évre vonatkozóan, hiszen jövő év június 1 kell lezárnunk a jelentésünket. És a legfrissebb hír, további hét anyagot vett fel a jelölt listára az ügynökség, és így most 53 anyag szerepel ezen. Eléggé tömörítetten adtam elő a válaszomat, remélem, hogy ez elegendő. Elnök. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének a tájékoztatást. Svetel úr és Florence úr szeretne hozzászólni. Nagyon röviden egy kérdésem lenne. Emlékszem, amikor a Rachel vitáztunk, mindig azt hallottuk a bizottságtól, hogy a 10-13 vagy 15 ezer termékről van szó. Tudja, hogy ezeknek mi az eredete, vagy esetleg ez az információ nem volt helytálló? És akkoriban a KKV termentesítéséről is szó volt, hogy egy anyag esetében ha mondjuk 100 KKV alkalmazza ugyanazt az anyagot, akkor azt egy engedélyeztetési eljárás keretében lehetett volna, vagy lehetne kezelni. Egyébként köszönöm szépen a beszámolóját. Yeah, like the... Szeretnék föltenni egy kérdést a jelölt listáról. 135-ről beszélt 2012 esetében, de most csak 53-at említett, akkor a Ricsnek mit a stratégiája? 86%-a a vegyi anyagoknak köztes anyagnak, entervegyer anyagnak számít, akkor ezt hogyan kell értelmezni? 61 néhány százalékát hiányosnak ítélték meg a dosszéknak, tehát ez azt jelenti, hogy ha csak 5%-os küszöbérték van, akkor nagyon sok dosszié át fog csúszni. A bizottság önkényesen emelte a küszöbértéket, de most sok gond van. Először is a cégek tudják, hogy hogyan kell megfelelően foglalkozni ezekkel a dossziékkal, mi erről az ön véleménye? Nos, ami a KKV-ket illeti, vannak hamis KKV-k, amelyek igazából nem is KKV-k mi a stratégiájuk, hogy foglalkoznak ezekkel, valamint több dossziét kellene ellenőrizni. A mai organigramban a stáb 20%-a foglalkozik a kontrollal, de a tervek 28%-ot szabtak meg, akkor hogyan fognak ezen változtatni? Köszönöm. Köszönöm. Jön Hansen most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítő kérdéseket. Nagyon remélem, hogy az önök megelégedésére tudok válaszolni. Hogyha a számokkal kezdem, 25 ezer, szinte 25 ezer regisztrálás volt, regisztrálási dosszié. Mit jelent ez? minden cég, amely egy olyan anyagot állít elő, amely eh, a regisztrációs eh, határidő kritériáknak eleget tesz, ezeket be kell adni regisztrálásra. Általában 7-8 regisztrálás van vegyi anyagonként. A 25 ezer körülbelül 3 ezer vegyi anyagra vonatkozik. A mi besléseik szerint jelen pillanatban a bizottság beslései szerint ezt még a RICS előtt végezte, és 2005-ben felülvizsgálta ez a revideált pénzügyi dosszi időszakhoz tartozott, tehát ez megtörtént, de a leginkább alkalmazott anyagok esetében valószínű, hogy a legutolsó regisztrációs határidő lesz a döntő. Hogyan működik az egy regisztrálás, egy vegyi anyag gyakorlat, főként a KKV-k esetében? A regisztrálás működött, és ez jelzi nekünk, hogy mindez lehetséges volt. Az igazgató kontaktcsoportja szorosan együttműködött az iparággal, a vállalatokkal, és a vállalatok is sokat dolgoztak a regisztráláson, és ha problémába ütköztek, akkor ezt közölték velünk. Hogy nem akarjuk itt a sziparág erőfeszítéseit gyengíteni. A lényeg az együttműködés létrehozása, de egyelőre ez csak egyik nagy cég használta ki Európában. A KKV-kkal is az együttműködésre tör, törekszünk. A tény, hogy a regisztrációk megtörténtek, és ez mutatja, hogy a problémákat meg lehet oldani. Keményen dolgoztunk azon, hogy a problémákat elemezzük az iparral, együtt, a vállalatokkal együtt, és hogy legközelebb a következő regisztrálás esetén, amikor még több KKV jelentkezésére számítunk, akkor ez a folyamat zöggenőmentes legyen. Ami pedig az utolsó négy kérdést illeti, stratégia, 2012-es célok, egy sor vegyi anyag esetében ezen dolgozunk, elismerjük, hogy bizony még sok munka van hátra. A tagállamoknak itt jelentős a szerepük, ezt tudjuk. Amikor vegyi anyagokat javasolnak a jelölt listára, mind a tagállamokkal, mind a bizottságon belül dolgozunk azért, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet ezeket a célokat elérni. 67%-a az intermediereknek, amelyeket az IKA bejelentett, a weboldalán, és amely véleményük szerint nem felel, amelyek nem felelnek meg az intermediár követelményeknek, hiszen itt nagyon szigorúak a feltételek. Most az EK-val tárgyalásokat folytatunk, és az EK megnézi a részleteket is, a weboldalon azt közölte, hogy ez egy előzetes eredmény, de még tovább folytatják a munkát. A lényeg az, hogy itt arra törekszünk, hogy megértsük, hol vannak a problémák. És ezt követően felvázoljuk, hogy mi a legjobb módja annak, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozunk. Ez a leghatékonyabb megoldás a ricsen belül a jogkövetés érdekében. De van itt még egyéb terület is. A lényeg az, hogy ezzel foglalkozunk a legintenzívebben. 64%-a a dossziéknak, erről volt szó, tudnunk kell nekünk, hogy az ECA mit akar megismerni, megérteni, és milyen hiányosságok vannak azért, hogy saját stratégiát alakítsanak ki. Az 5% az opció, a jogalkotók állapították ezt meg, és azt mondták, hogy ez a módja annak, hogy a hatékonyságot lemérjék. Szerintem ez jó alap erre. Ami pedig a hamis KKV-kat illeti, az EKA nagyon sokat dolgozik ettéren. Fontos, mert a KKV-k számára a díj csökkentett, tehát az EK-nak is érdeke, hogy világos legyen és méreható elemzés folytasson azért, hogy a hamis KKV-kat beazonosítsa. A lényeg az, hogy ez jó motiváció, és mi tudjuk a bizottságon belül, hogy az ECA igen komolyan veszi ezt a kérdést. Köszönöm, elnézést, hogy ilyen sok időt vettem igénybe. Köszönöm, Köszönöm ezt az igen átfogó választ. Most pedig lépjünk át a következő kérdésre. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy 20 percet vetünk igénybe az első kérdés esetén. Most próbáljunk meg egy kicsit tömöre választ kapni a következőre, mégpedig a biocidok, adatmegosztás és állatkísérletek. Vittorio Prodi, Murphy úr ad választ erre a bizottság részéről. Tisztelt képviselők, szeretnék néhány háttér információt adni a joganyagról, a jogszabályokról, majd azután közben a kérdésekre is válaszolok. Az aktív hatóanyagok, melyek biocidet is tartalmaznak, 1456 per 2007-es bizottsági rendelet 300 anyag szerepel a felülvizsgálati programban. Mi történik itt? A cégek igen részletes dossziét adnak be. Egy tag a tagállamok esetében az értékelő illetékes hatóság kell, hogy foglalkozzon a dossziéval, és a felülvizsgálatot esetlegesen beadja. Majd a bizottság véleményt ad, és a vélemény alapján a tagállammal további megbeszélések történnek, azért, hogy az elfogadott aktív hatóanyag listájára az adott hatóanyag rákerüljön. 90%-ában az esetekben csak egy egység adta be a dossziát, valamilyen, dossziét valamilyen konzorcium vagy egy cég. A többi ez azt jelenti, hogy a 90%-ban nincs gond az adatmegosztással, mert csak egy testület adott be dossziét. De amikor több mint egy testület van, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy a két-három cég, vagy ahány cégről szó van, között az információ csere megtörténjen. A nyilvántartásaink szerint csak anyag esetében voltak az adatmegosztással problémák, tudomásunk szerint. Ez az öt anyag, az öt eset ugyanarra két cégre vonatkozott. Az egyik egy gyártócég, az EU-n, eu kívül van a székhelye, a másik cég pedig EU-n belüli cég. Van néhány információm az öt esetről. Az egyik esetben megállapodtak az adatmegosztásról, másik esetben az illetékes hatóság úgy döntött, hogy minden erőfeszítés megtörtént az adat megosztásra a cégek részéről, de ezt a véleményt az illetékes hatóság a tagállamban, ahol az európai cég székel, ezt az illetékes hatóság nem osztotta. Most a bizottság a panaszt az értékelő hatóság ellen beadott panaszt vizsgálja. Az illetékes hatóság mindenképpen arra buzdítja a két érdekelt felet, hogy kössenek megállapodást az adat megosztásról. Úgy látjuk, hogy még vannak nehézségek az adatmegosztásban, de a végeredmény még nem tudtuk meg. Ami a felülvizsgálati program 300 hatóanyagát illeti, öt esetben gond volt, de egy esetben megoldódott a probléma, úgyhogy négy anyag esetében még nehézségek vannak. Mint elmondtam, a négy eset ugyanarra a két cégre vonatkozik mi történhet a későbbiekben, ami ezeket az anyagokat illeti? Mit jelent ez az érintett cégek számára? Jelen pillanatban nincsenek következmények, mert a biocid irányelv értelmében azok a cégek, amelyek vittát folytatnak az adat megosztásról, azért folytathatják az aktív hatóanyagok piacra dobását két évig, mindaddig, amíg az aktív hatóanyagok listáján, az irányelv mellékletében ez az anyag szerepel. Jelen esetben mit jelent ez? Az öt anyag esetében az irányelv egyes mellékletté nem szerepelnek ezek az anyagok. Az anyagok még mindig a piacon vannak, és nem is akarjuk korlátozni a piacra jutást az anyagok esetében, de amikor rákerülnek a mellékletbe, bekerülnek ezek az anyagok, akkor lesznek gondok. 2012-ben lesz ez, 2014 közepéig az érintett hatóságoknak dossziékat kell beadni az anyagokról, és akkor mindenképpen az adatmegosztásnak is meg kell történni, de ha nem tudják az adatmegosztást elvégezni, akkor azok a cégek, amelyek nem kapták meg mindezt, az adatokat, saját maguk el, hogy kísérletezzenek, például állatkísérleteket, gerinces állatokon kell, hogy végezzenek szeptemberben második olvasatra kerül ez az anyag a parlamenthez, és itt vannak olyan intézkedések, amelyek a meglévő irányelven túlmutatnak, vagyis kötelezi a cégeket, hogy osszák meg az adatokat, és az új rendelet is erre fogja őket majd, vagy új joganyag kötelezni. Mit tervezünk? Az új rendelet vagy szabályzás 2012 közepéig kell, hogy életbe lépjen, és ezt 2013 közepétől kell majd alkalmazni. És attól fogva az új követelmények előírják a cégeknek, hogy osszák meg az adatokat. Három-négy anyag esetében vannak adatmegosztási viták, viszont itt akkor kell alkalmazni az új rendeletet, amikor már mindez aktuális lesz, és itt nem lesz gond attól fogva az említett cégek számára, hogy megkapják az adatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Prodi úr. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, úgy vélem, hogy Ha megvizsgáljuk, hogy mekkora cégekről van szó, akkor ez egy garancia lehet a kkv számára. Köszönetet mondanék azért, hogy felvázolták ezt a helyzetet. És ennek alapján majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan lesz ez átültetve. Köszönöm szépen a részleteket is, amelyek bocsátkozott akkor, amikor a perspektívákat felvázolta. Másként szólva a KKV-k védelmet élvezhetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő kérdés a hulladék gazdálkodással kapcsolatos Kalhain Frolenc kérés, kérdése. Pire Westman válaszol a bizottság részéről. Köszönöm szépen. A fennmaradó időre tekintettel igyekszem minél rövidebben fogalmazni. Először is a hulladékgazdálkodási jogszabályok végrehajtása elsődleges prioritást élvez a bizottság számára. Számos hiányosságot tártunk fel, a végrehajtás során. Így például nincs megfelelő infrastruktúra egyes tagállamokban, vagy például az illegális lerakó helyek gyakorlata sem megfelelő, és nagy számban figyeltünk meg illegális hulladék szállításokat az összes hulladékszállítás 20%-a esetében állapítottuk meg, hogy azok jogellenesek, illetve ellentétesek az EU jogszabályokkal. Annak érdekében, hogy elősegítsük a tagállamokban a jogszabályok minél előbbi végrehajtását, számos lépést foganatosítottunk, ezeket röviden összefoglalnám. A bizottság először is egy széles körű tudatosító és információcsere kampányt indított minden tagállamban, hogy elősegítsük a hulladék gazdálkodási jogszabályok végrehajtását. Ezeken a rendezvényeken a hatékony együttműködést igyekeztünk minél inkább elősegíteni az információcserét közvetlenül a hatóságok, illetve az érintett felek között. A rendezvények a hulladékgazdálkodási keret irányelvre, a lerakóhelyekről szóló irányelvre vonatkozott. 2009-ig összesen 60 ilyen rendezvényre került sor a tagállamokban, most pedig további 15 esetben szervezünk hasonló tájékoztatásokat az új keretirányelvről. Ennek keretében a megfelelő hulladékkezelési terveket és programokat fogjuk majd ismertetni. Illetve megfelelő útmutatókra van szükség annak érdekében, hogy a hatóságokat, a gazdasági szereplőket segítsük a jogszabályok végrehajtásában. A websájtunkon is számos útmutató jelent meg a hulladék gazdálkodási tervekre vonatkozóan, hogyan lehet megakadályozni az illegális szállításokat, illetve egyéb irányelvek végrehajtását, amelyek a hulladékgazdálkodással függnek össze. Egy helpdesket is létrehoztunk, ahol ismertetjük a hulladékgazdálkodási követelményeket, különböző jogi és műszaki tájékoztatással is szolgálnak, szolgál ez a segélyvonal, úgymond. A projektünk a legfontosabb eh, hulladékgazdálkodási témákra összpontosít, és egy elektronikus platformot is rendelkezésre bocsátottunk az Európa honlapon. Tudjuk, hogy mindezen lépések, tevékenységek ellenére még sok a teendőnk, és eh, további lépéseket kell tenni a helyzet javítása érdekében, és emiatt egy tanulmányt fogunk készíteni idén, hogy áttekinthessük a legkülönbözőbb feladatokat, amelyek a végrehajtás erősítéséhez szükségesek, konkrétan az EU hulladékgazdálkodási irány, illetve jogszabályait illetően. A tanulmány keretében elemezni fogjuk a legjobb alternatívákat az ilyen feladatok EU szintű végrehajtására. A tanulmányt októberben fogjuk majd véglegesíteni, és ezzel párhuzamosan értékelést is készítünk a különböző gazdasági, pénzügyi előnyökről, amelyek a jogszabályokból fakadnak. Számos esettanulmányra kerül sor, ahol is az előnyöket a gyakorlatban igyekszünk bemutatni. Szintén idén októberben készülnek el ezek a tanulmányok. Végezetül pedig egy projektet szeretnék megemlíteni, aminek célja, hogy a az ellenőrzéseket hogyan tudjuk erősíteni a tagállamokban, és ennek kapcsán a bevált gyakorlatok listáját is összeállítjuk. Tehát ez röviden az a néhány lépés, amelyet most foganatosítunk a hulladékgazdálkodási jogszabály végrehajtásának érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm. Karl-Heinz Florenz kap szót. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolta. Ez nem volt nehéz, hiszen a bizottság sincs nagyon egyszerű helyzetben. Itt a diplomatikus utat választotta. Itt ugyanis katasztrofális helyzeteket is elmondhatunk. A régi tagállamokban különösen a helyzet nem változott. Itt még mindig nem valósultak, vagy nem valósultak meg olyan jogszabályok, amelyeket már legalább tíz éve kérünk. Itt nyilvánvalóan tagállamokat nem lehet a bíróságok elé citálni, mert egy-egy jogszabályt nem hajtanak végre, csak röviden a legnagyobb hiányosságok, a régi tagállamokban, amelyek eh, még a hatok eh, közösségében benne voltak, ott az irányelvek végrehajtása sokkal eh, rosszabb helyzetben van, mint az új tagállamokban, és ez nem mehet így tovább. Remélem, hogy a bizottság megfelelő intézkedéseket hoz e tekintetben, és akár bíróság elé is idéz egy-egy régi tagállamot, ideértve esetleg az én saját országomat is. Köszönöm, és akkor most a bizottság képviselőjének a figyelmébe ajánlom ezt. Nem tudom, hogy kíván-e még szólni, Viszman úr. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Köszönöm Florenc úrnak. Szerintem ezt is fontos kiemelni. A válaszomban leírtam, hogy a kezdeti stádiumban milyen lépéseket teszünk, mielőtt még a bíróságra mennénk. És egyébként ami a hulladékkal kapcsolatos joganyag megsértését illeti. A múlt évben 20%-a a panaszoknak és a szabálysértéseknek a hulladék jogszabályokra vonatkozott, úgyhogy majd a bírósághoz fordulunk. De köszönöm a kérdéseket, a megértéseket. Elnök, köszönöm. A következő kérdést pedig Vittorio Pródi tette fel, mégpedig a gipsz hulladékról. A bizottság nevében átadom a, a bizottságnak átadom a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm. Az európai hulladékpolitika nagyon sok anyagot tartalmaz, és az újrafeldolgozást kell alkalmazni, hogyha nem tudják a hulladékot megakadályozni, vagy pedig az újrafelhasználást alkalmazni. Ennek a irányelvnek az a célja, hogy az újrafeldolgozást alkalmazzák, és a hasznosítást. Először is a prevenció a cél, a, azután az újrafeldolgozás és a hasznosítás. Ezen kívül itt a szerepe még, ez az utolsó megoldás, a hulladék biztonságos elhelyezése nem abszolút szabályról van, hanem prioritási sorrendről. A tagállamoktól azt várják, hogy ezeket az opciókat szorgalmazzák, vagyis azokat, amelyek a környezet szempontjából a legjobb eredményt hozzák. Ki kell emelni, hogy minden tagállamnak saját belátására van bízva, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, és lehetnek speciális céljaik is, ami az újrafeldolgozást, újra felhasználást illeti. A keret irányelvben van egy cikk, ami azt írja elő, hogy 70%-át a hulladéknak újrafeldolgozásra kell irányítani, mégpedig 2020-ig. Az egyik megoldás a lerakó alkalmazása, ami pedig a specifikus EU kívánalmakat illeti a gipsz hulladék esetében. 2003-ban a 33-as tanácsi rendelet azt írja elő, hogy a lerakók esetében gipszet nem szabad lerakni, olyan cellákba, ahol a biológiailag lebomló anyagokat elfogadják, és az organikus tartalom 5%-a ne legyen magasabb ezek tartalma. A bizottság elemezte a nemzeti végrehajtási intézkedéseket a kérdésben említett országok esetében, Egyesült Királyság, Svédország, Németország, Olaszország, és megjegyezték, hogy a tanácsi határozatban vagy a nemzeti jogszabályokban nincsenek ilyen előírások, viszont ami a gyakorlatot illeti, és azt, ami, azt a gyakorlatot, amit a kérdés illet, a nemzeti végrehajtási intézkedések kapcsolódnak a tanácsi határozathoz, és mindenképpen a nemzeti intézkedésekkel változtatni, javítani kell a helyzetet. Köszönöm ezt az információt, ezt tudomásul veszem. Természetesen némi keserűséggel, mert a gipsz olyan anyag, amelyet teljes mértékben újra feldolgozni lehet, újra hasznosítani, és újra felhasználni. Fentartom magamnak azt a jogot, hogy megnézem, majd megvizsgáljam, hogyan fogják mindezt megvalósítani, figyelembe véve azt is, hogy ha nincs igazi fegyelem etéren, akkor ez kín kibocsátást eredményezhet nevezetesen különböző kínsav kibocsátást, és ez elő az előszobája, hogy így mondjam, egy csomó, egy sor szennyező anyag kibocsátásnak, kiszabadulásnak mindenképpen a tagállamok gyakorlatát figyelemmel kell kísérni, és nem elég, hogy ezt az egész szabályzást csak elméletileg alkalmazzák, de köszönöm a itt adott információkat. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az Európai Bizottságnak a tájékoztatást, és azt, hogy részt vesz ebben a vitában. Most a következő kérdésre térünk át. Eszter de Lange asszony tette fel, Florenc úr képviseli őt, ez pedig a vízkeret irányelvre vonatkozik, és az Európai Bizottság részéről Nikola Notáró úr válaszol, Nikola Lotár úr. Köszönöm. A vízkeret irányelvvel kapcsolatosan először is az ivóvíz készletek védelméről szólnék konkrét rendelkezéseket tartalmaz az irányelv a hetes cikkben, miszerint azokat a vizeket meg kell határozni, amelyekből ivóvizet nyernek. Ezt követően ezeket a vizeket a védett területek listájára kell felvenni. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a nemzeti szinten alkalmazott szabályok értelmében az összes ilyen víz megfeleljen a vízkeret irányelv előírásainak. Tehát minden olyan területre vonatkozik ez, ahonnan ivóvizet nyernek ki, és ezek tekintetében a standardokat és az irányelv előírásait is meg kell be kell tartani annak érdekében, hogy ezt biztosítani lehessen, a tagállamok számos intézkedést hozhatnak, e tekintetben az irányelv viszonylag rugalmas. Így például biztonsági területeket, zónákat lehet kijelölni az ivóvízkészlet területeken, és a bizottságnak, a tagállamoknak 2010 márciusáig egy regionális vízügyi tervet, vagy kezelési tervet kellett benyújtaniuk. Ezeket most vizsgálja a bizottság, és majd egy jelentést fog készíteni 12. novemberéig, amiben értékelni fogjuk a végrehajtást, illetve a védett ivóvízkészlet területek helyzetét. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a kap reformja keretében nem lehetne a mezőgazdasági termelőket kárpótolni a víz keret irányelv végrehajtásával kapcsolatos pluszköltségek tekintetében, és itt röviden azt szeretném csak elmondani, hogy a vidékfejlesztési politika a második pillér keretében már biztosít finanszírozást e tekintetben, és erre egy meghatározott rendelkezés a 38-as cikke a vidékfejlesztési irányelvnek vonatkozik. Tehát ennek a rendeletnek a 39-es cikke érvényesül itt. és a KAP reformja hivatott biztosítani ezen intézkedések hatékonyságát. Végezetül pedig a bizottság közleményében, amit 2010-ben fogadott el a KAP reform kapcsán javasoljuk az első pillér kizöldítését. Így például a legelők tekintetében, az ökológiai ugaroltatás tekintetében, és az utolsó megjegyzés. A kereszt megfelelés kapcsán figyelembe vettük az új kapreform követelményeit, és nyilvánvalóan eh, végleges álláspont itt még nem született, majd a végleges javaslatokat meg kell várni. Röviden emlékeztetnék arra, hogy a vízügyi igazgatóságok, a nemzeti tagállamok vízügyi hatóságai Magyarországon találkoztak májusban legutóbb a magyar elnökség alatt, és megállapították, hogy hasznos lenne a kereszt megfelelésbe felvenni a vízkeret irányelv végrehajtását is. Ezt támogatta az EGSB és az Európai régiók bizottsága is. Köszönöm szépen. Florence úr. Igen, a bizottság sokat beszélt a végrehajtásról, csak éppen a kérdésre nem válaszolt, ami arra vonatkozik, hogy mikor írja elő kötelezően a vízvédelmi területeket célként, ez rendben van. De a kérdés az, hogy mi történik a termelőkkel, a mezőgazdasági termelőkkel, akikre komoly korlátozások vonatkoznak, és én úgy gondolom, hogy itt lehet rendeleteket alkotni egyrészt, másrészt viszont Felkérdés a kérdés, hogy ezeket a korlátozásokat hogyan tudjuk kiegyenlíteni, hogyan tudjuk kompenzálni a termelőket. Úgyhogy nagyon jó lett volna. Ami pedig a 38-as és 39-es cikket illeti, ezek nem írják elő semmiféle kompenzáció kifizetését. Elnök, köszönöm akkor erre Florenc úr eh, várja a választ. Igen, amikor a végrehajtásról beszélünk az irányelv kapcsán, akkor két elemet kell figyelembe venni először is. Ez egy keret irányelv. ami kötelező a tagállamokra nézve, és ezeket konkrét intézkedésekre kell úgymond fordítani, és itt a mindenki nyertes intézkedésekre kell összpontosítani. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a mezőgazdasági termelők esetében a többletköltségeket, különösen közép és hosszú távon. Az intézkedések között például a vízmennyiség, a hatékonyság szerepel, és ez előnyös lehet a mezőgazdasági termelők számára is, hiszen vízmegtakarítást érhetnek el. És ez a jövőre nézve is előnyös lehet. Nyilván figyelembe kell venni a költségeket és az, a hasznokat. Ami a 38-as és 39-es cikk amelyeket illeti a vidékfejlesztési rendeletben, itt lehetőség van a vízkeret irányelv végrehajtásával kapcsolatos költségek finanszírozására, mind a mennyiség, mind a hatékonyság szempontjából, és itt mi vizsgáljuk a keretirányelv és a kapreform közötti összefüggést, ezért foglalkozunk azzal, hogy a kereszt megfelelésbe bevesszük a víz keret irányelvet ebből a szempontból tehát az adott rendelkezések is érvényesíthetők. Elnök, köszönöm. Florenc úr véleménye talán ettől eltérő a mezőgazdasági termelőket terhelő költségek tekintetében minden esetre ezt a vitát le kell zárnunk, és a következő utolsó kérdésünk következik. Chris Davis kérdése a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. Szülia Eili válaszol. Thank you, Chair. Köszönöm. Elnök úr, a bizottság közleménye a legfontosabb területeket, területeket azonosította, vagyis hogy hol lát szükségesnek javítást a bizottság a tagállamokkal való együttműködés során azért, hogy az EU jogszabályokat megfelelően végrehajtsák. Ami a preventív intézkedéseket illeti, Az egyik legfontosabb intézkedés, amiről itt szó van, az, hogy az új jogalkotási javaslatokat egy végrehajtási terv is kísérje. A Környezetvédelmi Főigazgatóság végrehajtási tervet is tartalmaz, és az átültetése vonatkozó javaslatokat, például a 2010-78 és a 2010-63-as joganyag esetében itt a tagállami szakemberekkel konzultáltak, ami az állatok felhasználását illeti, egy Edmi Moár, egy emlékeztető született a legfontosabb rendelkezések átültetéséről, amelyeket a tagállamoknak az átültetéskor, végrehajtáskor figyelembe kell venniük. Ezt együtt fejlesztettük ki a tagállami szakértőkkel. A Környezetvédelmi Főigazgatóság javasolta a tagállamoknak, főként az e, állati tok felhasználása irányelv esetében, hogy e, nemzeti szintű hálózatokat hozzanak létre a különböző nemzeti tisztségviselők, tisztviselők részvételével regionális helyi szinten foglalkoznának a végrehajtással. Ennek az a szindoka, hogy a tagállamok saját regionális helyi tisztviselőiket vegyék igénybe arra, hogy végrehajtsák ezeket a rendelkezéseket, és nyomon kövessék a végrehajtást. A igazgatóság úgy gondolja, hogy a tagállamok időben ültetik át a jogszabályokat, de ha nem, akkor a 257-es szerződési cikk alapján, vagy pedig a 260-as cikk 3-as bekezdés alapján járnak el. Vagyis abban az esetben, hogyha valamely irányelvet nem ültetnek át értékelést is végzünk arról, hogy az átültetési intézkedések konformak, megfelelőek-e, hogyha a tagállamok az EU normákat ültetik át. A bizottság szeretne mindenképpen arra figyelni arra, hogy ez következetes legyen ez az átültetés, és iránymutatókat is kidolgoz a nemzeti hatóságok támogatására a gazdasági szereplők érdekelt felek bevonásával. Például a hulladék szektorban több útmutató született, és a leggyakrabban föltett kérdésekre adott választ is az Európai Bizottság weboldala tartalmazza. Még szólnék arról, hogy a közlemény és a végrehajtás szempontjából mi történt az elmúlt időszakban, ami az EU környezetvédelmi jogszabályt illeti, a bizottság új közleményt kíván az év vége felé megjelentetni. A legfontosabb kezdeményezések alapúak, és azon alapszanak, hogy a kormánynak kell gondoskodnia a végrehajtásról. Konzultációk voltak a szakértőkkel az elmúlt hónapokban, és az érdekelt felek konferenciát a múlt héten, június 15-én tartották. Négy nagy témát vitattak meg. Egy, a tudás alap átláthatósága javítása, azután erőforrások, harmadsorban a hálózatokon keresztüli együttműködés, valamint a megfelelő keret a környezetvédelmi ellenőrzés számára. Ennek alapján át lehet tenkíteni, hogy hogyan kell a végrehajtást javítani és a az eljárások is javulnak, valamint a statisztikák készítése az EU pénzügyi erőforrásainak alkalmazásáról. Hálózati együttműködés is lesz a szakértői szervezetek között, EU szinten, tagállami szinten, valamint azt is megnézik, hogy hogy lehet jogorvoslathoz jutni az országok szintjén, és a környezetvédelmi felügyeletekkel vagy ellenőrzésekkel is foglalkozik mindez. Az illetékes európai szakbizottságokat, a környezetvédelmi ügynökséget, az európai ombudsmant, a cgsb t régiók bizottságát igénybe veszik, volt bírákat, Interpol, egyetemi szakértők bevonásával és a vállalkozások bevonásával történik ez, előtte az NGO civil szervezetek is ott lesznek. A magyar elnökség és a következő lengyel elnökség foglalkozott, vagyis ott volt a konferencián, és hozzá is szólt. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig elértünk a szülés végére. Chris Davis biztos szeretett volna föltenni kérdést. Köszönöm, elnök úr. A bizottság meglepett engem, Hát annyira egyenes választ adott, köszönöm. Lehet-e, hogy ezt a választ írásban rögzítsék, átadják az elnöknek, aki kiosztaná az egész szakbizottságnak? És ennek folyamányaként a második megjegyzés, ami az első pontjukat illeti, vagyis a végrehajtási tervek, átültetési cseklisták, ellenőrzési listák, vajon a tagállamokat szankcionálni, vagyis a tagállamok részéről a korrelációs táblázatokat is bekérik el. Feltételezem, hogy a bizottság lépni fog, de ez jogilag kötelező érvényű kívánalom lesz? Lesz majd eznek értékelése? Vagyis az, hogy a tagállamok milyen mértékben tesznek eleget a kérésnek? Hogy fogják ezt monitorozni? Oui, 30 secondes de réponse. Um, uh, Köszönöm a kérdést. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy nyilvánosságra hoztuk az összes információt a konferenciáról, a prezentációkról, a ez egyébként a weboldalon is ott van, rendelkezésre áll, és azt is megemlíteném, hogy a konferencia anyagokat, vagy témákat a luxemburgi környezetvédelmi tanácsülésen is megvitatják. A környezetvédelmi főigazgatóság az átültetési időszak vége után következetes módon értékeli a tagállami átültetéseket, és arra fog vigyelni, hogy egy időben végezze az összes tagállam esetében, és minden tagállamot egyformán kíván kezelni, azért, hogy a megközelítés koherens legyen. A bizottság konzulenseket is igénybe vesz, mert saját belső korrelációs táblázatainkat is ki akarjuk dolgozni. Hát ez csak belső célra fogjuk elkészíteni ezeket a táblázatokat, de hát erről most többet nem tudok sajnos mondani. Elnök úr, szeretnék egy megerősítés arra, hogy az eredeti válasz egy kópiáját átadják a szakbizottságnak. Igen, ha az elnökségnek át tudná adni ezt a tájékoztatót, mert ezt utána körbeadnánk a bizottsági tagok között. Köszönöm, Ájven asszony, most pedig délelőtti ülés végére értünk a nyolcas pont az Envi Bizottság látogatása Lengyelországba, majd ezt három órakor megtárgyaljuk, mielőtt még a meghallgatás megtörténik. Balti tenger ökológiai állapotának fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok révén történő javításáról szóló meghallgatása előtt. Köszönöm szépen, és találkozunk három órakor.